we start again. Akkor most újra kezdjük a munkát, és nagyon remélem, hogy a tolmácsolás ezúttal már működik. Elnézést kérek ezért a kis csúszásért, de hát műszaki problémát kellett megoldani. Remélhetőleg ezen már túl vagyunk. Most pedig folytathatjuk az különböző bábeli nyelveken a kommunikációt. Nagyon örülök, hogy Regina Webhofernek adhatom meg a szót, aki projektkoordinátor a Nők az erőszak ellen Európában. Részéről öné a szó 15 percben. to talk about this important issue, violence against women and... Köszönöm szépen, hogy erről a fontos témáról beszélhetek, nők elleni erőszak, szegénység. Én a Nők az Erőszak ellen Európában, Wave hálózatban dolgozom. Mi Európában született NGO vagyunk, 94-ben alapítottuk meg. Az NGO-nkat 91 fókuszpontunk van, 47 európai országban, és a Wave hálózat 4000 nő szervezetet egyesít, nők menedékhelyeit, tanácsadó központjait és segítő vonalát egyesíti. Mi bécsi központúak vagyunk, és a VÉV hivatal különböző Daphne projektet valósított meg, és hálózatunk a Daphne operatív pénzekből is dolgozik. A nőkről a, egy szociális kirekesztettségről szóló ö, ö, to low income or low resources. Poverty is... A szegénység több hátrányból áll össze, munkanélküliség, alacsony jövedelem, rossz egészségügyi ellátás, hiányzik az élethosszig való tanulás, és a hozzáférés a kultúrához, a rekreációs lehetőségekhez. Általában jogfosztott állapot ez. Azért vagyok itt, hogy az erőszak áldozataival vált nők helyzetéről beszéljek. Miért? Azért, mert a szegénység a leggyakoribb kockázati tényező az erőszak szempontjából. Nagyon sok öm, szegénység csapdába kerülnek azok a nők, akik öm, szegénységben élnek, és gyakran így az áld, erőszak áldozataivá is válnak. Mi több? Nők, akik erőszak áldozataivá váltak, kitettebbek a szegénységnek, a szociális kirekesztettségnek, különösen igaz ez az idősebb nőkre, a fogyatékkal élő nőkre, valamint a bevándorló hátterű nőkre. A szegénységi csapdákon túl, amelyeket a nők az erőszakos kapcsolatokban élnek meg, ezek a nők további diszkrimináció áldozatai, és strukturális egyenlőtlensége, áldozatai, nyelvi akadályok áldozatai és kommunikációs problémákkal küzdenek. A női, az erőszak női áldozatairól szólva, el kell mondanunk, hogy ezt a kérdést nem integrálják a szegénységről szóló vitában. A női szegénység kérdést horizontális kérdésnek tekintik, de a szegénység és az erőszak és a nők ö, témának az összekapcsolásával voltak éppen nem foglalkoznak. Ezen felül hiányzanak az adatok. Tudjuk, hogy a nők gyakran válnak erőszak áldozatává, de ugyanakkor a nők nem jelennek meg kellőképpen a szegénységi statisztikákban az általánosított háztartási jövedelem számítása azt vélelmezi, hogy minden családtag egyként fér hozzá a jövedelemhez, pedig a nők gyakran jogfosztott állapotban vannak, és vagy pedig a jövedelmüket a gyermeknevelésre fordítják, és nem használhatják fel kedvük szerint. Tehát a statisztikák nem kellőképpen írják le a női szegénységet. Ugyanez vonatkozik a különböző szakpolitikai stratégiákra és szakpolitikai anyagokra. A legtöbb nemzeti akcióterv nem veszi figyelembe a nők specifikus helyzetét. Nem veszik figyelembe ezt a helyzetet, és a vulnerábilis vagy a kitett csoportok, mint a migránsok, a bevándorlók, vagy az idősebbek erőszaknak való kitettségét még kevésbé veszi figyelembe a statisztika. Az a szervezet, amely a nők erőszakos cselekmények női áldozataival foglalkozik, gyakran nem, ezek a szervezetek nem tudják eh, becsatolni véleményüket a különböző szakpolitikai anyagokba. Vagy azért, mert eh, nem rendelkeznek kellőképpen politikai tőkével, vagy pedig mert túl kritikus a megfogalmazásuk strukturális erőszakról van szó, mikor a nők terhére elkövetett erőszakos cselekményekről beszélünk. A szegénység dimenziói, amelyeknek a nők áldozataivá válnak. Erről beszélek. Nos, a korunk leggyakrabbi emberi jogi sérelme a nők terhére elkövetett erőszak. Európában, az Európában élő nők egy ötöde, vagy akár egy negyede is élete során fizikai erőszakot tapasztalt meg. Tehát 500 millió emberből 100 millió ember férfi erőszak áldozatá válik áldozatává válik. És amikor a partneren, a családon belüli erőszakról beszélünk, akkor gyakran gyermekek is áldozataivá válnak az erőszaknak, passzív vagy aktív módon. Ő magukat bántalmazzák, vagy pedig tanulja a bántalmazásnak. 2008-ban és 2009-ben az Oxfam és a Lamora szervezetek az Egyesült Királyságból és Olaszországból egy projektet hajt folytattunk le, amely az integráció és a egyenjogosítás célját szolgálta. Az Európai Bizottság Progress akciótervéből került finanszírozásra ez a terv, és a VÉV, tehát szervezetem fő célkitűzése az volt, hogy csökkentsük a nők azt az esélyt, hogy a nők áldozataivá várnak az erőszaknak, különösen a strukturális erőszaknak. Ilyen módon a az a cél, hogy szociálpolitikai szinten meghatározzuk azon szegénységi csapdákat, melyek az áldozattá válás prevalenciáját növelik. Mind a jogi rendszerben, mind a szociális és a gazdasági rendszerben meg kell határozni ezeket az ö, csapdákat. Ausztriában megvizsgáltuk ezt a helyzetet, és az eredményeket, az újra tehát az eredményeket ebben a jelentésben határozzuk meg, írjuk le, és azt is leírjuk, hogy mihez van arra szükség, hogy a nőket jobb helyzetbe hozzuk. In general, um, one, one important finding was that women uh, survivors of violence. Az egyik fontos felismerésünk az volt a tanulmányban, hogy az erőszak áldozataivá váló nők nem csak egy szegénység csapdában vergődnek, hanem egyszerre többen is. Fizikai, szexuális és lélektani erőszak áldozatai, és egészségügyi problémákkal is küzdködnek. Az egészségügyi problémák nem csak fájdalmat okoznak a nőknek, hanem egyben növelik annak a veszélyét, hogy elveszítik munkahelyüket. Azért, mert beteg szabadságra mennek, vagy pedig a munkában nyújtott teljesítményük nem kielégítő. Az egészségügyi problémák természetesen a betegség, egészségbiztosítóra háruló költségeket is növelik. Gyakran a nők azonban nem is rendelkeznek munka, munkahelyel, nincsenek biztosítva. Például, amikor egy bevándorló nő úgy dönt, hogy eldönt, elhagyja erőszakoskodó társát, partnerét, akkor szembesül vele, hogy nincsen biztosítva. Ezen felül a női áldozatok gyakran kizárásra kerülnek a további képzési programokból, hiszen, és ez már a gazdasági erőszak kategóriája, nem tudja kifizetni a tandíjat. A migráns nők például gyakran azzal a problémával is szembenéznek, hogy a bevándorlás céljául ki kiszemelt országban, vagy a befogadó országban nem ismerik el otthoni képzettségüket, diplomájukat. Ismerjük a munkahely szerzéssel kapcsolatos problémákat. Sok erőszakos cselekmény áldozatává vált nő egyéb problémával is szembe kell, hogy nézzem. Például az elkövetők nem engedik meg számukra, hogy ők munkát végezzenek. És különösen a migráns ö, nők körében, a bevándorló nők körében áll fenn ez a veszély, hiszen gyakran még munkavállalási engedéllyel sem rendelkeznek az elszegényedési kockázat tovább nő, hogyha a nők megteszik azt a merész, bátor lépést, hogy elhagyják erőszakoskodó partnerüket, hiszen ebben az esetben hajléktalanná is válnak, elveszítik munkahelyüket, hiszen hajléktalanságból nagyon nehéz munkát vállalni. Elveszítik a tartózkodási engedélyüket is, és sok nő ilyen módon egyedül nevelő anyává válik, hiszen partnere nem vesz részt a gyermeknevelésben. Sok nő számára az egyedüli megoldás ebben az esetben egy védett házban való költözés. Jó gyakorlat. Egyébként a védett házak vagy a női házak működtetése segít ez abban, hogy ne kerüljenek a szegénység spirálba, ezek a női házak a nap minden órájában ingyen és bérmentve kínálnak speciális szolgáltatásokat nők számára, figyelembe veszik a fogyatékkal élők, az idősek, és természetesen a bevándorló nők speciális helyzetét és igényeit. Helyzetbe hozzák, legalábbis megpróbálják helyzetbe hozni ezeket a nőket, empowerolni próbálják őket, és holisztikus módon teszik ezt. Ezekben a krízis szállásokban, mondjuk ki most már a nevét, tehát ezekben a krízis szállásokban speciális tanácsadást kapnak, például az erőszak áldozataival vált gyermekek, és pszichológiai, mi több jogi támogatást is kapnak a szállásokon ezek a sors üldözött nők. krízisállásokban szakértők segítik a nőket abban, hogy megfelelő egészségügyi ellátást is kapjanak. Az elmúlt években nagy előrelépést értünk el a jogszabály alkotás területén, hiszen nagyon fontos, hogy minden áldozat, erőszakos cselekmény áldozat jogát biztosítsuk arra, hogy védelmet és támogatást kapjon ebben az esetben. ám a jogszabályokon túl, a megfelelő jogszabályok meghozatalán túl nagyon fontos, hogy elegendő szolgáltatást is nyújtsunk ezeknek a nőknek. Sok női szervezet, nőjogi szervezet nem rendelkezik kellő finanszírozással. Nincs megfelelő pénzügyi helyzetben, és ilyen módon nem tudnak megfelelni a erőszakos cselekmények áldozataiba vált nők ellátására vonatkozó nemzetközi normáknak. Ezért nagyon fontos, hogy a női civil szervezetek szakértelmét fel tudjuk használni mind az erőszak elleni küzdelem, mind a szegénység elleni küzdelem során. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Egy valamit el szeretnék még mondani, hogy minnyájunk számára teljesen nyilvánvaló, hogy az egyes szervezetek között a parlament falain túl is kitűnő együttműködésre van szükség. Nos, asszonyom, Webhofer asszony, köszönöm az előadását, és most már üdvözlöm is Mária Lia Poppot, aki a tudomány és médiatudományok karának professzora és dékánya a Nagyváradi Egyetemen Romániában. Üdvözlöm és megadom neki a szót. Mr. Chairman, it's a great honor for me to be here. Elnök asszony, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. Köszönöm a meghívást, és köszönöm Rovana Plum asszonynak a meghívást, hiszen ő volt olyan bátor, hogy Kelet-Európából hívott meg valakit a mai meghallgatásra. Románul fogom tartani az előadásomat. megpróbálok megbírkózni a technikával, bár nem vagyok ebben nagyon jó, de minden esetre megpróbálom. It's low battery. What happened? Dan nu văd sticul. Ok. Why it's low battery? Mm-hmm.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 doesn't allow me to, to have a Okay. I will ask for the permission to uh, speak in my mother tongue. Szeretnék engedélyt kérni, hogy hagyj beszéljek az anyanyelvemen, mert angol tudásom nem elég jó ahhoz, hogy igazából azt mondjam, amit szeretnék mondani. Ezért az első üzenetem, amely talán az egész előadásom mottója a következő, és ezt már romány nyelven mondom. Sia femeilor în Uniunea a női szegénység problémája az Európai Unióban látható ezen a térképen. Probléma van a fordítással? Kicsit összekeveredtek a csatornák, ez a probléma. What's happened? Problem with the translation. Okay. Anyway, you can see the map. And you can... Látják tehát a térképet, látják, hogy a szegénység elterjedését, eh, ahol sötétebb a térkép, azokban az országokban nagyobb a szegénység. Eh, elnézést kérek a rossz angolságomért. A szegénységi szintet látják 2007-ben ezen az ábrán. hogyha alaposan megnézzük a statisztikai adatokat, akkor eh, már előre látható volt a válság, hogy kitörőben van a válság. Hogyha a szegénység több nőt sújt, hogy több nőt sújt-e a szegénység Kelet-Európában, mint másút? Nos, erre a kérdésre próbálok választ adni az előadásomban. Igenis, meg nem is. Azért igen, azért, tehát azért sújtja jobban a szegénység Kelet-Európában a nőket, mert a nők az Európai Unió perem vidékén élnek keret európában Fordítsa, folytathatom az anyanyelvemet, mert igazán nem tudok elég jól angolul, és azt hiszem, hogy nem értik meg az itt ülők, ha én angolul beszélek, úgyhogy még egyszer akkor legyen szíves ismét románul megpróbálni. Köszönöm, elnök asszony. Vannak másutt is szegénységi zónák, övezetek, azok a régiók, amelyek szegénységre ítéltettek, a vidéki területek Kelet-Európában, elsősorban a falvak. Itt koncentrálódik a szegénység, valamint a nagyvárosokban. Szinte minden nagyvárosban van egy olyan övezet, ezek általában az ilyen elhagyatott elővárosi részek, ahol eh, a szegények élnek. We have translation now? Yes, No. Yes, there is. There is. So please continue. There is translation. Uh, obicei, în cercetările noastre Tudjuk tehát egyre inkább, hogy hol élnek a szegények, és sok esetben a rendőrségre vagy rendészeti szervekre bízák a szegénység kezelését. Mégis azt kérem, hogy angolul folytassam, mert megint nem volt minden nyelvre tolmácsolás.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 Listen now, information about akkor tájékoztatást adnék a tolmácsolásról. Nincs franciára tolmácsolás románból. Az összes többi nyelven van tolmácsolás, viszont francia nincsen. Tehát románból franciára nincsen tolmácsolás. Ez egy olyan probléma, amit nem tudtunk most megoldani. Német a hármas csatornán hallható, tehát német a hármas csatornán hallható. Remélem, hogy ezek után folytathatjuk. Remélhetőleg nem lesz több technikai probléma. Parancsoljon, Lia Pop asszony. Nagyon sajnálom, elnézést, franciául aztán végleg nem beszélek. Vannak tehát olyan területek, ahol bevándorlók élnek, és ezekkel is kellene foglalkoznunk. Ezek tehát a nagyvárosokban azok az övezetek, ahol kimondottan koncentrálódik a szegénység. De vannak a falvakban is olyan övezetek, ahol sok szegény ember él. Vidéken, a vidéki szegénységnek olyan a mértéke, hogy ezt szinte el se tudjuk képzelni. Most megint megpróbálok válaszolni az előadás elején feltett kérdésre. Azt kell, hogy mondjam, hogy Kelet-Európában nem minden nőnek kell egyformán a szegénységtől szenvednie. Ha visszatérünk, megint megnézzük a térképet, akkor látjuk, hogy például Lengyelországban nem nagy a szegénység, Csehországban sem, ott 10%, viszonylag alacsony a szegénység Ausztriában, Magyarországon és még több más országban is. Tehát nincsen itt ezekben az országokban olyan nagy szegénység, mint azokban az országokban, itt az Unió perem területein, ahol sötéttel jelöltük a leginkább szegénység által sújtott területeket. Van tehát egy földrajzi dimenziója is a szegénységnek. Emellett eh, a szegénység tulajdonképpen kötődik még a eh, biológiai nemhez is, tehát hogy nő vagy férfi valaki. A legtöbb európai országban a nők 17%-a eh, szegény, tehát öt közül több mint egy nő szegény. Máshogy fogalmazva, azt is mondhatjuk, hogy több nő él szegénységben, mint férfi, mert a férfiaknál ez az arány csak 15 százalék, azaz 7-ből egy férfi szegény. Ami a gyermeküket egyedül nevelő szülők arányát, ill, szegény szülők arányát illeti, tehát 35 százaléka a gyermeket egyedül nevelő szülőknek ér szegénységben, mert nem elég a családi pótlék, és nagyon gyakran a szülési szabadság alatt az anyák elveszítik a jövedelmi forrásukat, elveszítik a munkájukat. Ezzel a problémával az Európai Uniónak mindenképpen kell foglalkoznia. Tudjuk, hogy az Európai Unió a világnak egy olyan térsége, ahol, amelyben eh, elég sűrű a népesség, eh, és a születési számot növelni kell, hiszen a gazdasági növekedéshez egyre több gyerekre van szükség. Másrészt viszont a szociális modell egyszerűen bünteti az anyákat. A jelenlegi válságos helyzetben a nőknek kezdetben kevesebbet kellett szenvedni a válságtól, legalábbis a férfiakhoz képest. Miért volt ez így a válság kezdeti időszakában? Azért, mert a válság mindenek előtt az ipari vidékeket sújtotta, ahol elsősorban férfiak dolgoznak, dolgoztak. Máshogy fogalmazva, a kelet-európai országokban a válság csak később tört ki. Mostanában tapasztaljuk a válság jeleit, és ez most sújtja nagyon komolyan a nőket. A közalkalmazottak körében csökken a munkahelyek száma, sok a leépítés, ugyanígy a szolgáltatások területén, például megnézzük a fodrászatokat, vagy a kozmetikákat, ott csökkennek, vagy szűnnek meg az állások, és a közel jövőben, a következő időszakban még több nő fog elveszíteni ezeken a területeken a munkájukat. Kelet-Európában a munkanélküliség tehát most már jobban sújtja a nőket, mint a férfiakat. Nagyobb nők számára a munkahelyvesztésének a kockázata, mint a, mint, férfi, mint a férfiaknak. A nők 17%-a él szegénységben, az Európai Unióban 17 százalék tehát minimális jövedelemre rendelkeznek csak ezek a nők, és a jövedelmük messze elmarad az egyfőre jutó minimálbértől. Abszolút számokban ez például azt jelenti, hogy Luxemburgban a nők körében a minimál bér 1641 euró, Bulgáriában a minimál bér 123 euró havonta. Az Európai Unióban létezik természetesen a szociális védelem rendszere, és ezzel a redistribúció segítségével sikerül visszaszorítani a szegénységet. Vannak olyan közszolgáltatások, amelyeket ingyen vetnek igénybe a szegények. A jelenleg a leginkább a szegénység által sújtott országok Románia, Balti államok, Bulgária, Görögország, Olaszország, Spanyolország és Portugália, azok az országok tehát, amelyek az EU peremvidékén helyezkednek el. Statisztikai számok tükrében így néz ki tehát a szegénység eh, társadalmi-gazdasági eh, képet ilyen módon alkathatunk a szegénységről. De mindenképpen a szociális politikai vonzattal is kell foglalkoznunk. A szegénységnek eh, szociál, pszichológiai eh, leírására is szükségünk van, és eh, ebben az értelemben próbálok néhány definíciót javasolni, tehát hogyan kellene definiálnunk a szegénységet. Elnézést kell kérnem azért, hogy nem volt rajtam a szemüveg, és így elfelejtettem meg, elfelejtette megemlíteni valamit, ami pedig fontos. A következőről van szó. A generációk mentén is le lehet írni a szegénységet. Nem minden nemzedék egyformán szegény. Ahogyan Renate Webhover kolléganőm is elmondta, a fiatal nők, illetve az idősebb nők szegényebbek, összehasonlítva a még aktív nőkkel. Van tehát a szegénységnek egy olyan dimenziója is, amely talán tükröződik a statisztikákban is, az életkor is meghatározó tényező a szegénység szempontjából. A fiatal nők azok, akik először szorulnak ki a munkaerőpiacról, szegényebbek, mint az aktívak, és ugyanez igaz a nyugdíjas korú vagy az előtt álló nőkre. Az idősebb nők, 50 fölöttiek nagyon gyakran nem találnak már munkát. Van egy ilyen szürke zóna is. Például hallottam colegii să-și găsească o slujbă. Este mult mai greu pentru o femeie cu studii decât pentru o femeie cu un nivel de bază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 500 de euro. Și n-avea ce să... Ban 1000 eh, euró eh, bért ígérnek eh, nekik, de a valóságban ez nagyon gyakran csak 500 euró, és önök nem tudnak védekezni, hogyha fekete gazdaságban dolgoznak. Azután beszélnünk kell hátrányos helyzetű nők csoportjairól, a romákról, a kisgyermekes nőkről, a krónikus betegségben szenvedő vagy fogyatékossággal élő gyermekek édesanyját, édesanyját nagyon gyakran sújtja különösen a szegénység, vagy a még tanuló nőket, a család nélkül, vagy nagyon szegény családból származó nőket is ide kell sorolnunk. Lengyelországban külön problémát jelent a terhes tinédzserek szegénységének a problémája. Nagyon sok tehát az ilyen rizikós csoport a nők körében. Megpróbáltam felvázolni három női portrét, három nőről. Anna, lengyel nő, egyetemi hallgató és gyermeket vár ott kell hagynia sajnos az egyetemet, férjhez kell mennie ahhoz, hogy családban tudja felnevelni a gyermekét. A második nő, román, 28 éves, nem tudja, nem tud tanulni tovább mert nem tudja finanszírozni a tanulmányait, nem keres eleget, hogy lakbért kifizesse. A harmadik nő spanyol, 60 éves, és egyszerűen nem tudja finanszírozni az otthonát, és nem tud beköltözni idős otthonába sem, mert arra sincs elég pénze. Meg próbáltam pszichológiai, szociológiai szempontokat is figyelembe venni, amikor megpróbáltam felvázolni a szegénység térképét, úgymond Kelet-Európában. Létezik az úgynevezett Maslow piramis, ami öt szintet határoz meg a szegénység kapcsán. Az első szint élelmiszer, ruházat, tető a fejünk fölött. Tehát ezek az alapszükségletek. Amikor a szegénységről beszélünk, akkor ezt a három alapszükségletet veszünk figyelembe, hogy meghatározzuk, ki tekinthető szegénynek. De e, Sajnos emel, ehhez társul még egy dolog, mégpedig a reménytelenség, és ez e, hát már nem ennyire exakt szempont, hanem inkább e, pszichés szempont. Sajnos be kell fejeznem. Itt a szegénység elleni küzdelemről szólva, mm, ezen az ábrán a térképen látják a nemzeti parlamentekben a nők arányát 2009-ben és ez tulajdonképpen ez nagyon erősen korrelál azzal a térképpel, amit először mutattam önöknek, tehát hogy hol nagyobb a szegénység. Van szoros korreláció között, hogy a női képvis, képviselők mekkora aránya nő, illetve hogy mekkora a szegénység egy országban. Nagyon fontos, hogy hatékony támogatást kapjanak a nők, és erősödjön a szolidaritás egész Európában. Rátérve a következtetéseimre. A szegénységet három dimenzióban kell néznünk, földrajzi, nemi, nemhez kötődő, illetve nemzedékhez kötődő a szegénység, összefügg az életkorral, és nagyon gyakran drámai méreteket ölt. A szegénység sajnos túl komoly probléma ahhoz, hogy a gyermekeink növő jövőjét egyszerűen csak a férfiakra bízzuk rá. Ezért az üzenet, amit szeretnék megfogalmazni, és ezt intézem most az itt ülő nőkhez és az Európai Parlamenthez,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 I repeat it in English. Now it's time to give a floor to colleagues and uh, Eljött tehát az ideje, hogy a kollégák vegyék át a szót, kérem röviden szóljanak, két-három percben, mert uh, sajnos a műszaki jellegű nehézségek miatt csúsztunk. Először is a szót uh, Zimmer uh, Gabriel asszonynak adom meg a szót ő a Foglalkoztatási Bizottság előadója, és a bal oldal tagjaként Cimmer asszony fogja most elsőként megnyitni az eszmecserét. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm a lehetőséget is, hogy a meghallgatáson a foglalkoztatási szakbizottságot képviselhetem. És ugyanakkor saját magam is szeretnék felvetni néhány dolgot. A female, female face poverty eh, nők szembesülnek a szegénységgel jelentés kapcsán. Két alapvető megjegyzéssel kezdeném. Ezek eh, különösen fontosak, ha a női szegénység problémájával foglalkozunk. Az első, minden egyén joga a méltóság teli életre, és kiváló minőségű árukhoz, termékekhez, szolgáltatásokhoz való hozzáférés joga. Ez minden egyénre vonatkozik, de különösen a nőkre, mint csoportra, mint egy társadalmi csoportra igaz ez. A második megjegyzésem. Az Európai Unió az esélyegyenlőség és a nemek egyenlőség területén már nagy érdemeket szerzett, nagyon sikeres ez a küzdelem. De azt is tudjuk, hogy az országainkban néhány tagállamban különösen előre tartanak, és ebből az egész EU profitál. Így például mi németek profitálunk abból, hogyha néhány más tagállam, így Svédországban, vagy az egész EU-ban előrelépések történnek. Az esélyegyelősségért folyó küzdelemnek azonban vannak korlátai és akadálya is, hogyha az EU és a tagállamok nem ugyanolyan elkötelezettséggel küzdenek a szegénység és a szociális kirekesztés ellen. A nők szociális kirekesztése és a szegénység ugyanis mindenképpen az érintett nők és gyermekek diszkriminációjához vezet. És ezt a diszkriminációt nem tudjuk megszüntetni, hogyha egyformán szegények és egyformán szükséghelyzetben élnek a nők és a férfiak. Szerettem volna erre az összefüggésre még utalni. Az Európai Parlament képviselőjeként sokat kell tennünk azért, hogy az EU közös stratégiákat és konkrét célokat vállaljon fel a szegénység elleni küzdelemben, és különösen figyeljen oda a nők, a gyermekek, az etnikai kisebbségek, a bevándorlók csoportjára, akik különösen veszélyeztetettek. Az EU 2020 stratégiának a céljai nem kielégítőek. Az, hogy 20 millió embert kiemeljünk a szegénységből, ez túl kevés különösen, hogyha azt vesszük figyelembe, hogy 80-90 millióan élnek hivatalosan is szegénységben, és akkor még sokakat nem is takar ez a szám, a romákat, a bevándorlókat, e, etnikai kisebbségeket, ők meg sem jelennek az EU statisztikákban. Egyébként a hivatalos szám, tehát mint mondtam, 9-10 millió szegény nő és gyermek. A jelentésben ezeket az elemeket szeretném külön kiemelni, mert nagyon problematikusnak tartom azt, hogy az Európai Unió idén nyáron egy joghészagot hozott létre. Hogyan tud tudjuk összehasonlítva tenni az adatokat és mérni a szegénységet. Hogyha közös céljaink vannak, ha közös stratégiánk van, akkor a tagállamokban lévő helyzet összehasonlítható kell, hogy legyen. Ő nagyon jogosan felhívta a figyelmünket arra, hogy az Európai Unió keleti országaiban teljesen máshogy van jelen a szegénység, nagyon differenciált tehát a kép. 1995 óta, és erre külön szeretném felhívni a figyelmet, mert nagyon fontosnak tartom, amit most mondok, 1995-ben az EU-ban a relatív szegénységi, veszélygetettségi küszöböt úgy határozta meg, hogy a nemzeti jövedelem, egyfőre jutó nemzeti jövedelem 60%-a alá esik-e valaki vagy sem. Most ehhez mi, ezt még kiegészítették két indikátorral, amelyek önmagunkban jók, az egyik, egy listája azoknak a hiányosságoknak, amiben, amikben hiány szenved a szegény, tehát milyen javakban, szolgáltatásokban nem részesül. A másik indikátor pedig a hosszú idejű munkanélküliség a családban. És amire felhívtam a figyelmüket, az az, hogy a tagállamoknak most joguk van arra, hogy saját maguk válasszanak indikátort, amelyel mérik a szegénységet közös stratégia, közös célok, így módon megszűntek gyakorlatilag. Erre hívtam fel a figyelmüket. Köszönöm. Most Franciszka Brandt asszonynak, árnyék jelentéstevőnek a zöld Dek frakciójából. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm az előadásokat is. Röviden néhány gondolatot kommentálnék. Cimer asszony is elmondott már sokat abból, amit én is el szeretnék mondani először is az emberi jogi keretekből kell mindenképpen megközelítenünk a kérdést, az emberi jogok ugyanis ugyan olyan szociális jogok, a nők és a férfiak számára. Valahol Európában az átláthatóság hiányzik a szegénység és a szociális kirekesztés szintjén, és ami az adott családokra, háztartásokra lebontott bevételeket jelenti, ott is egyenlőtlenségeket látunk, még háztartáson belül is, a nők és férfiak közötti bevételek és feladatok sem egyenlően oszlanak meg. Úgyhogy sokszor a, még egy adott háztartáson belül is árnyék fedi valamilyen szinten a nő jogait és helyzetét ami a női szegénység láthatóvá tételét illeti, még tovább kell lépnünk Németországban például, anyák csoportjai, akik csonka családban élnek, sokkal inkább kitettek a szegénységnek, mint mások. Ö, persze a társadalomra is komoly ö, terhet ró ez, nem csak a szegénység kockázatáról van szó. Valamit a jelentésbe is be kellene venni, úgy gondolom, hogy a nőknek egyéni ö, jogosultságokra kell, hogy joguk legyen a szociális védelemben, a nyugdíjjogokban. A szociális védelem rendszerén különös tekintettel a nyugdíj jogosultságokra a nőknek egyéni alapon kellene hozzáférniük a jogosultságokhoz. Így lehetne kikerülni a szegénység ö, ö, csapdáját. A nők csonka családban élnek, elváltak, ö, özvegyek és egyebek ami a menedékjogot illeti, és az, e, és az emberkereskedelmet megint csak azt gondolom, hogy van még mit tennünk e téren, és közelebbről meg kell vizsgálnunk ezt a kérdéskört, tehát, hogy a nők ő szociális jogosultságait egyénivé kell tenni. Nem igazából közvetlen pénzekről, transferről van szó, átutalásról, de jó minőségű és hozzáférhető gondozási rendszerekre is szükség van. Ez alapvető fontossággal bír a nők szegénységének kiküszöbölése terén. Erre kell koncentrálnunk, de hát ne, ne felejtsük el az idős, függő családtagok esetét sem, zárószóként pedig röviden a nők és férfiak között a bérek szintjén is óriási a különbség szinte űr van. Már nagyon várom, hogy a jelentés megszülessen, nagyon remélem erőteljes intézkedéseket fog a bizottság megfogalmazni, mert van mit tenni a területen. További tanulmányokra, összevető, összehasonlító tanulmányokra van szükség. Az adózás, a nyugdíjjogosultságok szintjén, hogy a nők és a férfiak megkülönböztetése megszűnhessen. Köszönöm szépen. Most pedig Andrea Cseszkovának adom meg a szót, a konzervatív frakció ö, képviseletében. Öné a szó. Thank you very much, Madam President, and, uh, I... Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is az gyermekjeiket egyedül nevelő szülőkről szeretnék beszélni, hiszen azt gondolom, hogy a szegénység gender aspektusaiban ez a kategória legfontosabb. De röviden szólni szeretnék a cseh helyzetről, hiszen magam a cseh köztársaságból jövök. A csehek 9%-a él a szegénységi küszöb alatt, ez viszonylag alacsony az európai 17%-kal összevetve, ez a 9%. Nos, ez az adat azt mutatja, hogy a szegények és a gazdagok közötti szakadék nem annyira markáns, mint más tagállamokban, de még így is egy millió ember az, aki az egzisztencié minimum alatt él. Melyek azok a szociális csoportok, amelyeket a szegénység leginkább sújt? Ezek hasonlatosak, mint a többi új tagállamban, ugyanakkor az egyed gyermekéket egyedül nevelő szülők, főleg gyermeket egyedül nevelő anyák eh, körében nagyon nagy a szegénység. Ők vannak leginkább két éve a szegénység kockázatának, hiszen partner nélkül nevelő anyák nem igen találnak munkát, vagy nehezebben találnak munkát, eh, különösen nem olyanokat, amelyekben rugalmas munkaidőre van szükség és gyakran nem áll rendelkezésükre óvoda vagy bölcsőde, és így nem tudnak munkát vállalni. Ez tehát a legfőbb probléma, megítélésem szerint a legtöbb ilyen szülő szívesen vált, vált vállalkozásra, és így rugalmasan tudja kezelni munkával töltött időt, illetve otthonról is dolgozhat. Ez gyermekeiket egyedül nevelő anyák, és persze apák is. Nagyon kitett szociális csoportnak tekinthetők, de csak kevés olyan projekt van, amely támogatná őket. Az kell, hogy a cél legyen, hogy biztosítsuk számunkra, hogy hozzáférnek férjenek a munkához, munkát vállalhassanak. Azok a projektek és workshopok, amelyek ezt a célt szolgálják, tehát az egyedül nevelő gyermeket, egyedül nevelő szülők integrációját, ezek a projektek eh, kulcsfontossággal bírnak és hozzájárulhatnak a szegénység problémájának megoldásához. Ezen felül arra is szükség van, hogy a szociális figyelmet ráirányítsuk erre a kérdésre. Ez egy olyan dolog, amelyet mi a Cseh Köztársaságban és a többi EU tagállamban nagyon komolyan kell vennünk. És természetesen szívesen dolgozom önökkel szorosan együtt a jövőben is. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Parvanova asszonynak, szintén árnyék jelentéstevő a liberálisok és demokraták nevében. Önél szó. Köszönöm szépen, állok asszony. Úgy hiszem, hogy ez a jelentés megfelelő időben került előkészítésre, és az egyik legfontosabb kérdésre világít rá, ez pedig a szegénység. Nem csak emberi jogi kérdés ez, hiszen a gazdasági és pénzügyi válság egyben kihat a demográfiai válságra is. És nagyon örülök annak, hogy Barózó úr a demográfiai válság kezelését prioritásos ügyként kezeli az elkövetkező évtizedben, sőt talán tovább is. A szegénység ügyét a demográfiai válsággal összefüggésben azért említem, mert úgy hiszem, hogy speciális rész foglalkozik a jelentésben is ezzel a kérdéssel. Látni kell, hogy történelmi terhet cipelnek a nők a társadalomban. Szociális és pénzügyi teherez. Ezen felül a demográfiai válsággal a helyzet is megnehezedett, és célra vezető, hogy a trendeket megvizsgáljuk, azon trendeket, amelyek hozzájárulnak a helyzet rosszabbodásához. Van itt még egy kérdés, amelyet szorosan szemügyre kell vennünk. Különösen az emberkereskedelemről szóló jelentés és a bevándorlói háttérrel, vagy a kisebbségi háttérrel rendelkező nők jelentése kapcsán is figyelembe vettük ezt ezeket a kérdéseket. Ami Franciaországban történt, ez eh, rávilágít arra, hogy a román vagy a bolgár problémák átkerülnek más tagállamba, és nem lehet itt pingpongozni a problémákat egyik országból a másikba átutalni, illetve nem lehet eh, <clears throat> nemzeti szinten kezelni ezeket a problémákat. EU szinten kell ezt kezelni, hiszen egy európai család tagjai vagyunk, nem zárt közösség vagyunk, ahol mindenki maga törődik maga a maga dolgával, ezért célra vezetőnek tartanám, hogyha a kisebbségből jövő nők helyzetével foglalkozna egy speciális pont a jelentésben. Azt remélem, hogy ez a jelentés és a mi kezdeményezésünk itt a szakbizottságban segíteni fog abban, hogy a Reding asszony kezdeményezését eh, előre vigyük, hogy egy hatékony nőjogi stratégiát készítsen elő. Hiszen az idáig a most bemutatott stratégia nem volt annyira célra vezető. Köszönöm szépen. Köszönöm, Parvanova asszony. Most pedig megadom a szót Marian Perez-Kevas asszonynak, a szociális politikai, a migráció szociális politikai aspektusait eh, vizsgáló Európai Bizottsági Főosztály munkatársának öné szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a szakbizottságnak, hogy meghívott, és választathatok azokra a kérdésekre, amelyek eh, itt a meghallgatás során felmerültek. Nos, én magam, mielőtt a szegénységi osztályba kerültem, tíz évig a gender ügyekkel foglalkoztam, és még most is a különösen vulnerábilis vagy sérülékeny vagy kitett nők helyzetével foglalkozom a főosztályomon. Válaszolni szeretnék az itt felvetett kérdésekre, és utána pedig, hogyha kérdéseik vannak, akkor örömmel válaszolom ezeket meg. Először is a Webhofer asszony által mondottakra szeretnék visszautalni, miszerint az erőszak a kérdése nem szerepel a szegénységről szóló vitában. Nos, ez összefügg az emberkereskedelem kérdésével, hiszen a szegénység vitában az emberkereskedelem kérdése sem merül föl. Valóban így van az. Mi az Európai Bizottság részéről illetve az osztályunkban igyekszünk kollégáinkat, akik egy másik főigazgatóságon dolgoznak, meggyőzni, hogy a szegénységről, mint az erőszak és emberkereskedelem hátterében lévő fő okról beszéljenek anyagaikban. És igyekszünk őket meggyőzni, hogy kidomborítsák, hogy az erőszak és az emberkereskedelem ezen jelenség köz, következményeként kezelendő és tekintendő. A Stockholmi program, melyet az Európai Bizottság elfogadott, most már tartalmaz ezeket a kérdéseket. Ám a múltban a szociális integrációs vagy inkluziós folyamat során is foglalkoztunk ezekkel a kérdésekkel. Néhány éve külön prioritást kap az aktív inklúzió vagy a gyermekszegénység kérdése, ugyanakkor ez nem akadályoz meg bennünket abban, hogy az erőszak és az emberkereskedelem kérdéseit is megfigyeljük. Az Oxfam projekt szintén a szociális inklúzió projekt keretein belül került meghatározásra. Van itt még egy kérdés, az ekvalizált vagy kiegyenlített jövedelem kérdése. Nagy kérdés ez, hiszen a háztartási jövedelem kiszámításánál valóban nem veszik figyelembe a nők speciális helyzetét. Az új gender egyenjogosítási stratégiai keretén belül 2010-2015-re vonatkozik ez a stratégia, amelyet most elfogadtak, ezzel a kérdéssel is foglalkozni fogunk, figyelembe véve azt a tényt, hogy a szegénység és a nők szociális kirekesztését a gazdasági függetlenségi fejezetben említi meg a szöveg, de csak szinte mellékesen. Tehát úgy gondolom, hogy a kérdést nagyobb figyelmet kellene szentelni ennek a kérdésnek. Valóban úgy áll a dolog, hogy keleten és nyugaton más-más módon sújtja a szegénység a nőket, de ugyanakkor ez a mérés problémáját is felveti. Mi a riszket, pro, riszket poverté arányt használtuk, a szegénységi kockázat arányt. Nos, az Európa 2020-as stratégiában még két további indikátorunk is van. Egyrészt az anyagi depriváció és a munkanélküli háztartások mutatószámait használjuk, amelyekkel a tagállamok készítik számításaikat. Ez pedig az összehasonlíthatóság kérdését is felveti, hiszen a tagállamok maguk dönthetnek arról, hogy a három mutató száma vagy indikátor közül melyiket használják majd azért, hogy mérjék az Európa 2020-as stratégiából rájuk háruló cél elérésének, elérését magát. Nos, a bizottság tisztában van a legvulnerabilisabb vagy sérülékenyebb csoportok eh, helyzetével, például a fiatal nők, akik még nem dolgoztak, idős nők, nyugdíjasok, valamint a gyermekeiket egyedül nevelő nők tekinthetők különösen veszélyeztetett, vagy különösen érzékeny és sérülékeny csoportnak. Végezetül pedig meg szeretném említeni, hogy az Európai Bizottság 15 évvel ezelőtt elkezdte a szociális biztonsági, a társadalmi biztonsági sorok individualizációjáról szóló vitát. Talán célra vezető volna ezt a vitát újra kezdeni, hiszen az e területen foganatosított kezdeményezéseket érdemes integrálni ebbe a szélesebb vitában. Ennyit a bizottság részéről, és természetesen, ha kérdésük van, örömmel felelek ezekre. Köszönöm. Köszönöm. Akkor további kérdéseket tehetnek föl. Lunacek asszony kezdi a sort. Kérem, röviden. Köszönöm köszönetet szeretnék mondani a Nőjogi Bizottság elnökének és magának a szakbizottságnak, hogy meghívtak erre a mm, vitafórumra, és hogy az erőszak témáját is e, e, napirendjükre tűztek, nem csak azért, mert egy országból számozunk honfitársammal, Ausztriából vagyok én is, és az első előadó is, és ő a krízisszállásokról beszélt, de igen, az erőszakot mindenképpen be kell venni a szegénységi gondolatok körébe, és a mérés, egészségügy, munkahelyteremtés is mind-mind összefüggnek mindezzel az erőszakkal, a nők elleni erőszakkal, bármilyen szintről legyen szó. Amikor szegénységről beszélünk, akkor azt mondjuk, hogy a nőknek nincs elég befolyásuk, nincs elég fizetésük, ezt tudjuk minnyáján, de az erőszakot be kell venni ebbe a témakörbe. Miért? Mert láthatatlan nagyon sokszor, és az összefüggéseket sem látjuk át. És ugyanaz a helyzet, mint a szegénységgel. Itt valahol a szégyen, mint gondolat is felvetődik az erőszak Ról a nők nem szeretnek beszélni, meg kell tanulniuk, hogy beszéljenek róla, de még nem látható. Ugyanez a helyzet a szegénységgel. Nem szeretnek a nők a szegénységükről beszélni, sem sajátjukról, sem gyermekei szegénységéről. Ezért fontos tehát, hogy ezt a két aspektust, a szegénység és az erőszak, valamint hogy az erőszak a szegénységgel összefügg, mindenképpen reflektorfény alá kell helyezni. Az egyénire eh, jellegű jogosultságok fontosak. Minden nőnek jogot kell biztosítani a nyugdíjra, ha el, elérte azt az időskort. Egyéni jelleggel, attól függetlenül, hogy járulékként mit fizetett be, igen is a nyugdíjrendszereknek valami olyasmi, bá kell válni, ahol a saját jogosultságok megvannak. Ez olyan, mint az élethosszígtartó munka hogy most 18 éves korban elkezdett valaki dolgozni, bármilyen kicsit is, de befizetett járulékként, és akkor joga van a nyugdíjhoz. Ugyancsak egy egyéni jogokra van szó, más, más területeken. Nem tudom, hogy valamelyik EU országban egyáltalán létezik-e a migráns nők jogosultsága. Például, hogyha egy nő ö, külföldre távozik, ö, bevándorol, és mondjuk férjhez megy és gyermeket szül, ö, mi történik akkor, hogyha elválik, akkor saját jogosultsággal személyi alapjogként van-e lehetősége. Szeretném tudni, hogy melyik EU országban létezik ez a jogosultság, ez a jog a nők részéről, a migráns nőknél. Egy ilyen jelentésben nőjogi mozgalmak 30-40 éven keresztül próbálták a nők jogait kiteljesíteni, mégis eléggé patriarchális még a megközelítés. Igenis, Valahol egy kicsit politika csinálókká váltunk itt mi ebben a tisztelt házban, és igen, is nyomást kell gyakorolnunk az Európai Bizottságra, Reding asszonyra is, hogy hatékony cselekedet kövesse a szép szavakat. Fellépés, joganyag és pénz. Mindez szükséges a céljaink eléréséhez. Elnök asszony, köszönöm szépen. Most pedig Járóka asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, rövid szeretnék lenni, két megjegyzésem lenne, inkább kérdésem. megtárgyaltuk, hogy a nagy családokban a csonka családok anyái mennyire kivannak téve. A szegénységnek Pavanova asszony elmondta, hogy a demográfiai dimenziót is meg kell vizsgálnunk, és én is azt erősíteném meg, hogy abban a jelentésben, amit ő írt meg, az etnikai kisebbségekben élő nők helyzetéről bemutatta, hogy a gazdasági érvelést sokkal világosabban kell az EU szem elé tárnunk, mert számos tagállamban, Magyarországban, Bul- Magyarországon, Bulgáriában például azok száma, akik kisebbségi ö, hagyományokkal rendelkeznek, igen alacsony jövedelmekkel rendelkeznek, a gyerekek szerencsére ezen családokban igen magas, és valahol szegregált az oktatás, a családok nem kapják meg a megfelelő segítséget, és valahol ugyanazt a szegénységet újra krájuk, ami létezik hosszú távon. Eljött az idője annak, hogy ebben a jelentésben kihangsúlyozzuk, hogy a, ilyen nők helyzete a tagállamokban valahol még a gazdasági szavahihetőséget, hitelességet is aláássa olyan gyerekekről és szülőkről van szó, akiket rákényszerítünk arra, hogy az ilyen modelleket újra és újra megéljék és tovább vigyék. Mi a szerepe a nőnek? Mert a, a rendszer ugye Kelet-Európában megváltozott, aztán a férfiak egyre inkább elvesztették a munkájukat, és ettől a családon belül olyan nagy feszültségek jelentek meg, a férfi gazdasági domináns szerepe megváltozott, új tehát a helyzet számos olyan stressz helyzet alakult ki mentális szinten, amelyet kép, nem képtelenek az emberek valóban megoldani, a gyerekeket nem lehet megfelelően képezni, ezeket az ördögi köröket kell valóban reflektorfénybe állítanunk, és ezen keresztül igen, a lékeni indikátorok valóban hozadott értéket képviselnek abból a, tekint, abból a szempontból, hogy hogyan lehet számszerűsített adatokhoz jutni a nemek szerinti perspektívából. De azt gondolom sokkal fontosabb ezen nőkről úgy beszélni, mint olyan emberekről, akik nem tudnak a munkahelyekhez hozzáférni, városok határaiban élnek, nagyon kevés fizetéssel rendelkeznek, társadalmi nyomásnak vannak kitéve, oktatásban, képzésben nem részesülnek, úgy, hogy valahol aktív szegénységről beszélünk, de ez egy új társadalmi szegénység, amely egyre inkább kiteljesedik, kifejlődik, és hát mindezt megint csak a régi modellek újra és újra megélését szüli. Világosan kell ezzel a gazdasági érvel érvelnünk a jelentésben. Köszönöm szépen járók asszonynak. Most pedig szeretném megadni a szót a vita részvevőjének, az előadónknak, röviden reflektáljon, válaszoljon az elhangzott felvetésekre. Mindenek előtt szeretném megadni a szót Webhofer asszonynak, és arra kérem, hogy nagyon rövid legyen, mert nagyon szalad az idő. Szeretném megismételni. Nagyon fontos, hogy kihangsúlyozzuk, hogy van kapcsolat a szegénység, illetve a nők elleni erőszak között. Utaltam erre a jelentésben is, ugyanis ott a kapcsolatokról nagyon hangsúlyosan esik szó. Előre lehet lépni európai szinten, van lehetőség arra, hogy javuljon a helyzet és foglalkozni kell a migráns nőkkel, az idősebb nőkkel, a fogyatékossággal élő nőkkel ebből a szempontból is. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Most pedig Pop asszony, kérem, hogy szóljon. Amit mindenképpen szeretnék elmondani, ez az, hogy köszönöm a kedves fogadtatást, és szeretném még egyszer kihangsúlyozni, nem szabad megfeledkeznünk a, gyer, a fogyatékossággal élő gyermeket egyedül nevelő nőkről, vagy azokról, akik állandó gondozást igényelnek az ilyen gyermekeket nevelő anyákról. Az osztrák kolléganőnek mondanám a következőt. Az Európai irányelv, 38 per 2004-es irányelv nem engedi meg, hogy a hatóságok megtagadják a migráns nőktől ezt a jogot, arra hivatkozva, hogy elvált. Meg kell nézni ezt az irányelvet, és akkor kiderül, hogy ez egyértelműen jogsértés, amiről ön beszélt. Köszönöm. Most pedig megpróbálok én is az anyanyelvemen beszélni ismét. Szeretném megköszönni a vendégeinknek, hogy eljöttek. Külön köszönöm kollégáimnak, a képviselőtársaimnak a nagyon érdekes kérdéseket. Most pedig térjünk rá a második blokkra, a második pódiumvita célja a szegénység csökkentésének általános célkitűzései, intézkedések, legjobb gyakorlatok. Arra kérem a vendégeinket, hogy jöjjenek ide fel az asztalhoz, és csatlakozzanak hozzánk. Az ebben a körben szóló előadókat kérem erre. És még egyszer köszönöm az első blokkban előadónknak, hiszen a jó előadásoknak köszönhetően alakult ki ilyen érdekes eszmecsere. Då välkomnar jag våra inbjudna gäster till andra Szeretném köszönteni a második pódium vita előadóit. Már ismertettem ennek a blokknak a címe, a szegénység csökkentésének általános célkitűzése, intézkedések, legjobb gyakorlatok. Mindeneket köszöntöm Ann sophie Ferenc-t, aki az AGE vagy AGE igazgatója. Ez a platform az idős emberekkel foglalkozik, és egyúttal tekintető egyfajta szociális platformnak is. Üdvözlöm, Perenc asszony, és öné a szó. Nagyon köszönöm. Köszönöm a meghívást. Én valóban az Age nevében szólok. 156 tag szervezetet képviselünk, 28 millió idős ember, akiknek a többsége, mint nyilván gondolják, nő. Én pedig a szociális platform elnöke voltam korábban, most egyszerűen az Age-et képviselem. Arra kértek, hogy röviden beszéljek arról, hogy a szegénység milyen különleges kockázatokat rejt magában abban az életfázisban, amikor nyugdíjba mennek a nők. Ez egy nagyon nehéz kérdés, és kulcsfontosságú, különösen ebben a kontextusban, hiszen, mint tudjuk, a gazdasági válság van, és azt is tudjuk, hogy nagyon komoly eh, reformok zajlottak, zajlanak, nagyon aggódunk amiatt, hogy ezen reformok kapcsán nem figyelnek oda kellőképpen a gender dimenzióra, nem figyelnek oda eléggé a nők sajátos helyzetére. Tudjuk, hogy a válság előtt is az volt a helyzet, hogy a szociális biztonság kapcsán sem volt meg az egyenlőség a nők és a férfiak között, vagy ha a nyugdíjrendszerekről beszéltünk, akkor is voltak problémák. Egyáltalán az egészségügyhöz való hozzáférés kapcsán is már beszélettünk a nőket érő hátrányos megkülönböztetésről. Na most a nyugdíjakról beszélve, ez követlen, közvetlenül összefügg a jövedelemmel, és azzal, hogy e, időskorban e, méltósággal élhetünk-e elég ehhez a jövedelmünk. A diszkrimináció alapja elsősorban a nemek közötti fizetéskülönbség, amiről biztos, hogy beszéltek a kollégáim, illetve az is, hogy a nők nem kompenzálják a késő időért, amikor gyermekeket vállalnak, abban az időben kiesnek a munkából, és ezért kevesebb évet tudnak összegyűjteni, ami a nyugdíjjogosultság alapja lehet a férfiakkal összehasonlítva. Ezért a reform nem a kívánt célt éri el. Persze azt értjük, és szükséges meg hosszabbítani a nyugdíj, az aktív életkort, és ez kell a nyugdíjrendszer fenntarthatóságához, de nem kompenzálják előképpen a nőket azokért a kieső évekért, amelyeket a gyermekek nevelésére fordítanak. Emiatt alacsonyabb a jövedelmük, emiatt nem tudnak a nyugdíjuk mellett még félretenni, takarékoskodni. Azt is tudjuk, egyre inkább megfigyelhető az a tendencia az egész EU-ban, hogy az első pilléres vagy kötelező nyugdíjtól eh, egyre inkább eltávolodunk. Ez pedig per definíció ez a szolidáris eh, nyugdíj, szolidaritáson alapuló nyugdíj, és egyre inkább eh, azok, akiknek alacsony a nyugdíja, azt kiegészíthetik ebben a kötelező nyugdíj első pillérben. De nagyon az elmozdulás egyre nagyobb a hangsúlyt kap a második vagy harmadik pillér, a magán takarékosság, a magán nyugdíj pénztárak. És a munkaadók azt mondják, hogy végül is tovább élnek az emberek, de a pénz nem lett több. Nagyon nő, nagyon sok nő egyébként olyan ágazatokban dolgozik, ahol nem is élnek hozzá a vállalati nyugdíjpénztárakhoz, amelyeket tehát a munkaadók fizetnek. És az, hogy magán nyugdíjbiztosítást kössenek, hát hogyha ennek kapcsán sok a diszkrimináció, hiszen a multinacionális vállalatok a számításaik alapján abból indulnak ki, hogy a nők tovább élnek, és ezért van számolnak a nők esetében. Vannak olyan előrejelzések, amelyek szerint a nők élettartama nagyon közelít majd a férfiakéhoz a dolgozó nők esetében. Miért van ez így? Mert nagyon nehéz az életünk, és elveszítjük a korábbi előnyöket, hiszen ha valaki dolgozik nőként, akkor mm, a kettős teher miatt egyre több az egészségügyi problémája. Amellett, hogy létezik ez a tendencia, tehát elmozdulás a, a felosztó kirovó nyugdíjrendszertől a magánnyugdíjrendszer felé, emellett zajlik az a gender irányelv 5. cikkének a felülvizsgálata. Nagyon komoly lobbizás zajlik a tagállamokban, a vállalatok körében azt mondják, hogy nem alapú diszkrimináció érhető tetten a nyugdíj alapok működésében. Tehát itt az éves járadék, amit kaphatunk ebből az alapból, az egyre kevesebb, viszont az életünk költsége ugyanannyi, tovább élünk néhány évvel, ugyanannyi pénzből kellene tovább élnünk, tehát ez ellen küzdünk. Mik a megoldások? amikor küzdünk azért, hogy megszűnjön ez a diszkrimináció, szerint, amit a nemek alapján megtehetnek legálisan a pénzintézetek, illetve a magányugdíjpénztárak, Eh, tehát, hogyha azt eh, mondjuk, hogyha eltávolodunk a felosztókirovó rendszertől, a, és elmozdulunk a magán eh, nyugdíjpénztárak felé, akkor biztosítani kell, hogy legyenek olyan intézkedések, amelyekkel garantálható, hogy a nők ne legyenek ennek a változásnak az áldozatai. Tehát az eredményt nézzük, és nem azt, hogy mennyi pénz jön ki a rendszerből, azonhoz képest, amennyi beleteszünk azt hiszem, hogy azonos munkahely és azonos képesítés esetén hogy ez azokkal keveset kapnak a nők, és az befizetések értéke is csökken. Ezért rámaian megnő a következő 20-30 évben a nők elszegényedésének a kockázata nyugdíjas korukban. Hát meg kell néznünk az, az úgynevezett unisex mortalitási táblázatokat, ahol ugyanúgy kezelik a nőket és a férfiakat. Az, hogy elmozdulunk az első pillér felé, nos, ezt mi nem támogatjuk, de hogyha hát az emberek ezt akarják, akkor legalább azt kell biztosítani, hogy ez a rendszer kötelező legyen, és legyen elég kompenzáció, amit a nők azért kapnak, azért a kieső időért, amikor gyermeket szültek és neveltek. Hát persze a férfiakra is gondolni kell ebből a szempontból, és a szolidaritás a legfontosabb, hogy magán a rendszerek is működnek egyébként már nagyon erős szolidaritási komponenssel. A nyugdíjrendszerek eh, kapcsán fel kell lépnünk a diszkrimináció ellen, a nőket eh, a munkaerőpiacon is eh, számos diszkrimináció éri, meg kell próbálnunk, és ez a legfontosabb, csökkenteni a fizetés különbséget nők és férfiak között. A 2020-as stratégia tartalmaz ilyen intézkedéseket, amelyet a gyermekgondozással kapcsolatos felelősséggel foglalkozik. Pirősőre elmegyek, hogy ez egy olyan terület, ahol a helyi önkormányzatokat nagymértékben sújtja a közkiadások csökkentése. És ezt megint csak kik szenvedik meg, elsősorban a nők, ugyanis rájuk hárul majd az idősek gondozása, a 45 fölötti nők többsége részmunkában tud csak dolgozni, hogy ápolja, gondozza az idős hozzátartozóit, és ezzel a saját nyugdíjjogosultság ideje fog csökkenni. A hátramaradotté nyugdíj kérdésével is foglalkozni kell. Nagyon sok idős nő jelenleg kizárólag ötvegyi nyugdíjból él. Eh, tehát eh, abból a nyugdíjból, amit annak köszönhetnek, hogy valaki eh, volt férjük, és azután megőzve gyűltek. De ezek nem egyéni, saját jogon szerzett igény, jogosultságok. Ezért lehet, hogy valaki csak azért marad a férje mellett, mert máskülönben nyugdíjas körbe kerülve jövedelem nélkül maradna. Szeretnénk, hogyha jobb profilok alakulnának ki, a kutatóintézetek OECD és az Európai Bizottság részéről, hogy a döntéshozók kedvébe, kezébe megfelelő eszközöket adjunk, és így a olyan csoportokkal kapcsolatban, mint a nők, valóban a reformokat végig lehessen vinni. A jelenleg alkalmazott táblázatok alapja az a profil, amiben a teljes nyugdíjosultságot szerző férfi, férfi szerepel. Persze tudjuk, hogy a nők esetében kevesebb lesz a nyugdíj, de megpróbálnak persze mindig mindenki az újraválasztásért küzdés, ezért népszerű intézkedéseket igyekszik csak meghozni. Persze férfiakat is sújtja az a veszély, hogy kevesebb lesz a nyugdíj jogosultsági időtartamuk. Van, amikor akár 40%-kal is csökkenhet emiatt a nyugdíj, hogy tehát a korábbi, a nyugdíjba vonulás előtti fizetésnek a 40%-áról van szó csak ennyi lesz a sokaknak a nyugdíja, hogyha nem dolgoztak elég hosszú ideig. Látnunk kell azt, hogy szoros az összefüggés a befizetett járulék és a kifizetett nyugdíj között, és a kettő közötti kapcsolatot minél szorosabbá teszik, annál károsabb lesz ez a nők számára, akik gyermeknevelés miért nem tudnak elég hosszú ideig dolgozni, és elég nyugdíj jogosultságot szerezni, és nem kapnak ezért, ezekért az évekért elég kompenzációt, ez pedig egyre Eh, nagyobb problémát jelent. Azt szeretnénk tehát, hogy alakítsanak ki ilyen eh, kompenzációt is eh, nyújtó profilokat olyan eszközökre lenne szükség, amelyet egy, fogyasztói kosárnak szoktunk nevezni az idősek számára, Figyelembe kell vennünk, hogy amikor az ember idősebb lesz, akkor nem megfelelően indexálják sokszor a nyugdíjakat. Tehát alacsonyabb a nyugdíj, és ugyanakkor viszont a költségek egyre nőnek, a több gondozást igényelnek az idősek. Mi a fogyasztói kosárban megpróbáltuk figyelembe venni az idősek sajátos problémáit, különösen a nagyon idősek szükségleteit, mire van szükség ahhoz, hogy méltóságosban élhessenek. És ezt a kosarat kell figyelembe venni, eh, amikor például a természetbeni eh, juttatásokról van szó, lehet ingyenesíteni a közösségi közlekedés, vagy kaphatnak az idősek támogatást a fűtésszámlájukhoz, a villamos energiaszámlájukhoz. Tehát ezek eh, természetbeni juttatások, de a válság miatt ezeket is megszüntetik, vagy eh, csökkentik nem eh, nőnek a nyugdíjak sem, sőt, és ennek az eredménye katasztrófa az alacsony jövedelmi nők számára. Nem is tudják, hogy mit tegyenek az ilyen helyzetben lévő nők, csak sokszor eh, nem akarják, hogy ez eh, eh, ismerté váljon. Meg akarjuk tehát becsülni azt, mire van szükség a tisztességes életszínvonalhoz. Vannak olyan országok, ahol lehet kiegészítő egészségbiztosítást kötni. Ez egy másik nagyon jellemző tendencia egyébként napjainkban, amit megfigyelhetünk már több országban, és ez is nagyon problematikus ugyanis minél idősebb valaki, annál nagyobb kockázatot jelent a biztosítók számára, annál többet kell fizetni a kiegészítő egészségbiztosításért, és annak ez az eredménye, hogy a nagyon idősek, akiknek valóban szükségük lenne egészségügyi ellátásra, nem tudják már megfizetni, és addig várnak, amíg már annyira betegek lesznek, hogy csak kórházi ápolással lehet előttük segíteni, ez pedig az egész társadalomnak sokkal többe kerül. Ezekkel a kérdésekkel akarunk tehát foglalkozni, kampányt folytatunk, megpróbáljuk az emberekben tudatosítani, hogy van ez a sajátos gender dimenzió is, mikor a nyugdíjreformról vagy a foglalkoztatási reformból beszélünk, akkor ezzel foglalkozni kell. A belga elnökség nagyon komolyan foglalkozik ezzel a kérdéssel, és reméljük, hogy az év végén a tanácsi következtetésekben is ez kiemelt szerepet kap majd. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt ez az előadás a mai vitához. Igen, sok újat adott hozzá most Arte Kohónak, aki miniszteri tanácsos, a Szociális Minisztérium pénzügyi és tervezési főosztályán Finnországban. Üdvözlöm! Ártó Kohót, öné a szó. peculiar Elég speciális a helyzet, mert én vagyok itt az egyetlen férfi, legalábbis a pulpituson, azok, akik ma szót kapnak, az előadók között legalábbis, hát ez egy történelmi visszatekintésre is a, okot ad nekem. 2000-ben Portugálában, Portugálában egy ö, esélyegyenlőségi konferencián vettem részt. Óriási finn delegáció volt ott, jelen kilencen utaztunk, és én voltam az egyetlen férfi ebben a fény delegációban. Talán ez nagy szerencse számomra, hogy már most másodszor az életemben én vagyok az egyetlen férfi. Hát ez már most történelem. PowerPoint prezentációt elkészítettem ugyan, de egy kicsit túlzottan teoretikus jellegű ez az előadás, úgyhogy én most nem fogom ezt levetíteni, hanem inkább néhány megjegyzést négy nagy témában szeretnék felvetni, sokkal inkább megjegyzésként fűzném ezeket az elhangzottakhoz, hiszen az EU 2020-as stratégiát szeretném kommentálni. Én a Szociális Védelmi Bizottság tagja voltam, és ez az oka annak, hogy teljes mértékben elkötelezetten dolgozom a finn előkészítő munkálatokban, az NRP folyamatban. A négy megjegyzésem ebből a háttérből, a finn gyakorlat hátteréből származik. Először is. A gazdasági válságra, gazdasági recesszióra utal. Persze, hosszú távú társadalmi hatásai lehetnek a társadalmi, a, a gazdasági válságnak. A 90-es években mi Finnországban megértünk egy nagyon válságos gazdasági időszakot, és a szociális kihatások erőteljesek voltak, és valahol a jóléti rendszerekre nagy kihatással van ez Finnországban a 90-es években a tartós és strukturális munkanélküliség igen jelentős volt a szociálpolitika intézkedései tekintetében. Most el kell ismernem, hogy az EU-ban igen magas a munkanélküliségi ráta, és ez a probléma tartósan ö, nehezítheti az elkövetkező évek helyzetét. Talán most egy kicsit már javult a helyzet, de azért nem kell elfeledkeznünk arról, hogy bizony veszélyes lehet, sérteti majd a szociális védelmi rendszerek, jóléti rendszereket az EU tagállamokban. Finnországban igazából férfi problematikáról van szó, a családokban a gyermekek szintjén közös problémáról van szó, bármelyik szociális rendszerről is beszéljünk. Második megjegyzésem. Az EU 2020-as stratégia minden politikája mennyiségi számszerűsített és minőségi célokat tűz ki. Ez nagyon új dolog minden országban. Finnországban szociális indikátorokat széles értelemben használtunk, de számszerűsített politikai célokról szűk értelemben nem nagyon beszélhettünk eddig. Ami a, mm, a hajléktalanokat illeti, vannak számszerűsített céljaink, de hát más példákkal nagyon nehezen tudnék előállni most legalábbis. Úgyhogy valahol ez a hagyomány még eléggé e, gyengén honosult meg Finnországban. Voltak persze programok a múltban, Finnországban, de nem igán ö, szűk értelembe vett, számszerűsített célokkal operáltak a politikusok. Persze, nyomonkövetési rendszerek léteznek, a szociálisan támogatott egyéneket, azok alakulását, számának alakulását mértük a múltban is, de a számszerűsített politikai célok tevékenysége igen nehéz realisztikusnak kell lennünk. Nagyon nehéz ilyen számokat begyűjtenünk. A bizalom csak a jó információból származhat, és igenis az egyenlőtlenségekből származik mindez. Gabriella Zimmer az imént már elmondta, hogy két millió túl alacsony szám, és valahol a szegénységi ráta szintjén további mutató számokra van szükségünk. Igen, releváns ez a megjegyzés, de valami ellentétest is mondanék most. Igen, fontos, hogy ezen célszámok létezzenek, ami igazán nehéz, az az, hogy a számszerűsített adatokkal dolgozunk, és itt viszonylagos jövedelem mutatókról beszélünk, ez pedig nem egyszerű dolog. De hát persze tudomásul kell ezt vennünk, ezt a nehézséget, és képesnek kell lennünk ezen mutatókkal dolgoznunk, ahogy csak lehet, nem kell túlzottan csak a számokra appellálnunk, sokkal fontosabb, hogy jó trendekkel rendelkezzünk, jó tendenciákat lássunk e számokból, és így leszünk majd képesek a, bevé, a jövedelmek, egyenlőtlen jövedelmek ö, szintjén valahol egyenlőbbek felé ellépni. Harmadik megjegyzés. A szociális jóléti ö, állami rendszerek igen nagy fontossággal bírnak az alacsony jövedelmű családokban, és itt a nemi aspektusok igen fontosak, említettük már a csonka családok gyermekeit. Ezen túlmenően a jó szolgáltatások életciklus igényen keresztül vizsgálandók, Egyre nagyobb az igény az idősödő társadalomban a gondoskodás, a, a megfelelő szolgáltatások irányába. Alapvető fontosságú szegénység elleni politikáról van szó. Nem lehet kezelni ezt a kérdést lépésről lépésre megfontolt politikai opcióval. Képesnek kell lennünk arra, hogy átfogó politikai programozást dolgozzunk ki, és lépjünk elő. A tartós, hosszú távú problémákat is meg kell tudnunk oldani. Negyedik megfontolásom. A PowerPoint prezentációmban néhány megjegyzést a finn gyakorlatról is bemutatok, kérem majd vizsgálják meg ezeket, olvassák el. Magas az idős nők között a szegénységi kockázat és a nyugdíjak alacsony szintje Finnországban is gond. Bizonyos finomításra, finom hangra hangolásra szükség van az alap nyugdíj járadékok szintjén az idős nőknél. A kockázata az idős nőknél nagy a szegénységnek. Egy trendet megvizsgálhatunk, és Finnországban 2011 márciusában egy új nyugdíj rendszert vezetünk majd be, új jogszabályt e területen remélem, hogy a trenden ez majd változtat. Finnországban a gyermekszegénység területén jó a helyzet az EU-hoz képest, de az alacsony jövedelmű családoknál ö, sokkal nagyobb a gyerekek száma, mint a magasabb jövedelműeknél. A csonka családokban látjuk, hogy a nők nagy többsége ö, általában keresi a kenyeret. A nők tehát a család fenntartó. Nemrégében Finnországban a nők nyugdíja helyzetét vizsgálta meg 8 Európai Uniós országban. A PowerPoint prezentációmban utalok erre a tanulmányra is. A tény az, hogy tehát létezik ez a tanulmány, és már számos előttem szóló előadó is utalt erre a kérdéskörre. Összességében azt tudom mondani, hogy igazából én a finn gyakorlatra, tapasztalatra építek, de más országokban is hasznosak lehetnek ezek a megfontolások. Még mielőtt lezárnám előadásom, csak annyit szeretnék mondani, hogy előkészítettük, és le is zártuk az előkészítését a saját nemzeti reformprogramunknak, az EU 2020-as stratégia szellemében, és egy átfogó, finn választ kívánunk adni azon EU kötelezettségre, melynek egyik része a következő. Azt kívánjuk elérni, hogy az EU szegénység elleni cél számait mi is elérjük. A munkanélküli családok a tartósan munkanélküli családok, az alacsony jövedelmű családok, a bevándorlók kérdése, a speciális ö, szociális csoportok támogatása, ilyen megfontolások aktívan kell politikai irányvonalakat kidolgoznunk. Nem az anyagi nincstelenségről van itt most szó, mondjuk Finnországban, nem erről beszélek én most, hiszen különböző lakossági csoportokat tekintve nem igazán jellemző a nincstelenség, hanem a munkanélküliség és az alacsony jövedelmek. A legnagyobb problémák, amelyet a Finn program orvosolni akar. Köszönöm a figyelmet. Varmt tack till... Eh, Köszönöm szépen ezt a érdekfeszítő előadást. Relevant information från Finland som vi också behöver i det här arbetet. Nagyon releváns és érdekes információkat hallottunk Finnországból, és a finn példát eh, ismertetve. Szeretnék egy megjegyzést tenni, Kohó úr azt mondja, hogy ő az egyetlen férfi itt a pódium vita résztvevői között. Nos, Hat fűzöm ehhez hozzá a következőket. Első politikai megbízatásom egy önkormányzati építő társaságba vezényelt engem, 50 férfi között egyedüli nőként dolgoztam, és pontosan tudom, hogy milyen érzés volt az. Értem, hogy hogy érezhet Kohu úr. Gyakran pedig az urak, egyenrangú kollégáim közül valaki titkárnőként mutatott be. Köszönöm szépen, Kohu úr, ezt az előadást. És most pedig Vaszéladó asszonyt üdvözlöm, aki az Európai Nőjogi Lobby főtitkára. Szeretettel üdvözöljük itt körünkben. Megadom ennek a szót, parancsoljon. Thank you very much. I hope you can bear... Köszönöm szépen. Hosszú délután végén kapok szót, és nem könnyű ilyenkor a megbízott előadó szerepe. Köszönöm a meghívást, és köszönöm a vitában résztvevőknek a elmondottakat. Nagyon nehéz nem ismételni ennen magunkat egyrészt, másrészt lobbista tapasztalatom azt mutatja, hogy nem árt néha ismételni is a főbb üzeneteket. Először is talán arra kell emlékeztetnünk, hogy a szegénység, az erőszak és az otthontalanság összefüggenek. Lehet, hogy ezt magától értetődőnek vesszük, de ezt az, is, ezt az igazságot csak most ismerték el a politikai tanácsokban, illetve a politikai iránymutatásokban. Nagyon nehéz a szegénység gender aspektusát eh, különösen kiemelni. Amikor szegénységről beszélek, akkor mindig a szociális kirekesztettségről beszélek, hiszen nem csak pénzről van itt szó, hanem a szolgáltatásokhoz való hozzáférésről. Arról, hogy valakinek megvan a hangja, részt vehet-e az élet minden területén. Tehát végül is a nőkről van szó. Először a mi szervezetünkről szeretnék szólni, és kapcsolatot szeretnék teremteni a szegénység és a nők között, utána pedig néhány ajánlást szeretnék tenni. Mi vagyunk az EVL, az Európai Nőjogi Lobby, a legnagyobb ilyen szervezet, 2500 tagunk van, egy ilyen esernyő szervezet vagyunk, Íz, Izlandban nem, de a többi tagjelölt országban is vannak tagszervezeteink a szegénység és a szociális integráció területén dolgozunk, mindig is integrás része volt ez munkánknak. Aktív tagja vagyunk a szociális NGO-knak, a szociális civil szervezeteknek a 2010-es év során, mely a szegénység elleni harc éve. 2010-ben pedig egy statementet is kibocsátottunk a pénzügyi válság miatt, ráadásul az európai év okán az EVL és az Oxfam 2010. februárjában egy közös beszámolót készített el. Ezt a Hidden Crisis, vagy pedig a rejtett krízis címmel láttuk el. Mindjárt elmondom, hogy miért rejtett, egy új weboldalon egyébként mindez meg is található. A jelentés, amelyet az Oxfammal készítettünk, a következőket mondja. És nem csak mondjuk ezt, hanem kutatási alapokkal erősítjük meg. Tehát a szegénységnek női arca van, és ez egy olyan probléma, amely az egyenlőtlenségből ered. Ez tehát előadásom alapja, hogy mindez az egyenlőtlenséggel függ össze. Hogyha a roma nők nagy többsége folyóvíz nélküli házakban szüli gyermekét, vagy pedig um, román uh, kollégáik, akik szerencsésebbek, akár um, kórházban szülhetik a gyermeküket, de nem abban, ahol a többséggel lakosság anyái szülnek. Tehát um, egyenlőtlenség működik az egyes szereplők között, igazságtalanság áll fenn. Természetesen sok felismerésünk a jelentésben ehm, kimutatja az egyenlőtlenségeket. Férfiak és nők is elvesztik a recesszió idején a munkájukat. Természetesen azonban ehm, a nőket jobban sújtja ez a ehm, jelenség. Ezen felül pedig a beszámoló a nők különösen a vulnerabilis vagy a sérülékeny csoportok helyzetét emeli ki. Ezek a fiatalok, az idősebbek, a migránsok, az etnikai kisebbség tagjai, az alacsony képzettséggel rendelkezők, a rövid szerződéssel rendelkezők is. A listát még folytathatnám. A közkiadások csökkentése aránytalan módon érinti a nők megélhetését. A nők Mondok egy példát. Az Európai Unióban a építési munkások 80%-a férfi, és az egészségügyi munkavállalók 80%-a nő, valamint az elemi iskolában és az általános iskolában tanító tanárok nagy többsége is nő. Lássuk tehát ezt a térképet. Azt mondjuk, hogy a szegénység nem csak a pénzről szól, hanem például arról, hogy az embernek nincs hol laknia, nem fél hozzá az élelmiszerhez, a politikai döntéshozatalhoz, a véleményformáláshoz. <clears throat> Ugyanakkor az európai stratégiák a nemek közötti egyenlőséget nem emelik ki kellőképpen. Ezen felül jobban meg kell érteni a hátrányos helyzet és a női kizsákmányolás és a nők terhére elkövetett erőszakos cselekmények vagy embercsempészés közötti kapcsolatot, és az erőszak közötti kapcsolatot. Hiszen a szegénység erőszakhoz, prostitúcióhoz, szexemberkereskedelemhez vezette Ezekről nem akarok beszélni, hiszen az előttem szólók erről beszéltek. A gender pay gap, a nem szerinti fizetési különbség valóban egy olyan terület, ahol ami alapján a nők könnyebben szegényeznek el. Hadd emlékeztessek minnyájukat arra, hogy 57-ben említették először a azonos fizetés elvét, és még ma is a gender pay gapről, a nemek szerinti fizetési különbségről beszélünk. Hát valamit tenni kéne. És akkor mondjuk valaki ezt mondhatja, hogy nézzük meg a cseh Igen, ez lehet, hogy a kép egy képet árnyalja, de nem ez az egész kép. A nők köz, a nemek közötti fizetési különbség minden munkaerőpiaci szegmensben érvényes, de különösen az alsóbb eh, képzettség nélküli munkapozíciókban, vagy a rövid határidejű szerződésekben, tehát a nőket érintik leginkább, hiszen ők itt aránytalanul magas számban vannak eh, képviselve. És itt felmerül az a kérdés, hogy ki törődik ezzel, ki figyel erre, who cares, ez volt kampányunk címe, ki figyel ezekre a kérdésekre. Hogyan lépünk fel a gender pay gap ellen, hiszen um, fontos, hogy um, valamit tegyünk ez ellen. Hogyha megvizsgáljuk ezt a képet, amit itt kivetítek, ez egy Google keresés um, anyaga, és ezek a sztereotípiák, amelyek láthatóak, és ezek nem csak sztereotípiák. Például hiányzik a minőség, a hozzáférhető ellátásból is. Egy-két tagállam, például az északi államok, a skandináv államok jobb szolgáltatást nyújtanak. A cseh köztársaságban a női munkavállalók 80%-a részmunkaidőben dolgozik, ezért nem meglepő, hogy a cseh köztársaságban a gender pay gap ilyen nagy arányban jelenik meg. Azután azt is látjuk, hogy az Unió a Google keresés alapján, hogy az um, Unió nem felelt meg a barcelonai célkitűzéseknek. Bárhogy is fogalmazzuk ezt meg, bármilyen konfigurációban ö, értelmezünk ezeket a számokat, mindig ugyanazt látjuk, a nők jobban kivannak téve az elszegényedés veszélynek, mint a férfiak. Erről ma sokat hallottunk. Miről van tehát szó, és mi került veszélybe? Miről van szó? az egyenlőtlenségről, a nemek közötti egyenlőtlenségről, ez az egyenlőtlenség legelterjedtebb formája. Látjuk ezt a munkaerőpiacon, a gender pay gap de látjuk a kultúrában is, az üvegplafonnal, vagy pedig a ragadós padlónnal, ahol, padlóval, ahogy ezt én leszoktam írni. Látjuk a politikai képviselet hiányával, látjuk az vállási jogban, a szociális ellátási jogban, a nyugdíjat szabályozó jogszabályokban Szofi erről részletesebben is beszélt, és ezek a nemek közötti egyenlőtlenségek más tényezőkkel is eh, egységben lépnek fel. Hadd szóljak a szegénység láthatatlan arcáról, a nők terhére elkövetett erőszak eh, láthatatlan voltáról beszéltünk, de vannak látható, de mégis rejtett akadályok, például a jogi akadályok. Például a tagállamok a szegénységet az akkumulált háztartási bevétel alapján számítják ki, vélelmezve, hogy mindenki egységesen osztja el a forrásokat egy családban. Ám nem így van ez, hiszen a nők megfizetetlen munkája a háztartásban nem kerül kiszámításra hogyha egy nő tehát elvál a partnerjétől, akkor az elszegényedés veszélye sokkal nagyobb ránézve. Az egyéni jövedelmekkel kell tehát számolni. Ahogyan a csárt jobb oldalán láthatják, megdöbbentő volna, hogyha így számítanánk um, a szegénységet, 36%-ot érnének el, érne el a női szegénység, és a férfi szegénység sokkal alacsonyabb volna. Nem akarok beszélni a Nyugdíj kérdéséről, Ansofieről már beszélt, de azt mondhatom, hogy az Age platformmal szorosan együttműködünk, és természetesen a nyugdíj zöld könyvet is nyomon követjük. Hagy szólja ki másik láthatatlanságról, a női hajléktalanság kérdéséről. Kezdjük ezzel a képpel, szeretem a képeket. Nézzék meg ezt a képet. Ez egy teljesen megszokott kép, egy férfi van a padon, mintha csak férfiak volnának otthontalanok. A többségük a nőknek rejtett hajléktalanságban van. Barátokkal, családokkal, ismerősökkel laknak, és ilyen módon jobban kivannak téve a kizsákmányolás, az erőszak veszélyének, Hogyha tehát rövid távon valaki befogadja őket, akkor nem tekintik őket hajléktalannak, és nem támogatják őket. Tehát ez a hajléktalanság rejtett jogi szempontból és az erőszak láthatóságának szempontjából is. Úgy hiszem, hogy valamire kell koncentrálnunk, és erről van is egy kiadványunk, ez pedig az nemek közötti egyenlőtlenség inter összekapcsolódásának vagy átfedésének, amikor a nem szerinti diszkrimináció más diszkriminációkkal fedi át egymást. Az egyik ugye, egyik csoportba tartoznak a migráns nők, akik gyakran ugye a szürke gazdaságban dolgoznak, nincsen munkaszerződésük, függenek a munkáltatójuktól, rövid munkaszerződéseket kapnak, nincsenek, nem rendelkeznek egészségügyi biztosítással, többször is a hátrányos helyzetűek. Még prekáriusabb, beszélyeztetebb a helyzet, amikor például azt látjuk, hogy vannak, akik illegális bevándorlók, vagy pedig függő jogi státussal rendelkeznek. Az interszekcionalitást, az átfedőség jelentőségét, jelenségét akkor is láthatjuk, amikor például a roma közösséget nézzük. A roma közösség olyan mértékben marginalizálva van, és valóban az elmúlt, elmúlt két hétben hallottunk erről sokat, de nem két hete áll fenn ez a helyzet. Annyira marginalizáltak, hogy még statisztikai adatokkal sem rendelkezünk igazából. Öm, nem jó, ha öm, szörnyű lakáskörülmények között laknak munkanélküliek, öm, és öm, elfogadhatatlan körülmények között szülik meg a gyermekeiket. Tehát kumulatív ez a jelenség, és nem sok statisztikai adattal rendelkezünk. Még egyszer emlékeztetni szeretnék mindenkit arra, hogy az európai populáció 52%-a nő, és sok szintű diszkrimináció áldozatai a nők, amelyek gyakran egymással összekapcsolódnak. Nem könnyű tehát politikai megfogalmazásokat megfogalmazni. Tehát mit kell tenni? Itt van az Európa 2020-as stratégia, amelyről az előző résztvevő beszélt. Ez az első európai dokumentum, amely kvalitatív célt határozott meg a szegénység eh, csökkentésére. De a szegénységről szóló vitát eh, gender dimenzióval ki kell eh, egészítenünk, nem fogjuk tudni ezt a céljainkat enélkül elérni. Figyelembe kell venni a nők specifikus helyzetét, a, a flexibilis munka, a részmunkaidő és az egyéb kérdéseket. A 65% nem sokat mond magában, hogyha nem specifikáljuk ezt. Persze a koordináció nyílt módszerét alkalmazni kell, és valóban ez egy olyan terület, ahol a tagállamok a szociális területen szerzett jó tapasztalataikat megoszthatják egymással a strukturális alap, valamint az emberi jogok kartája is segíthet a szegénység okainak megszüntetésében. Ez a karta egy erős jogi és morális eszköz a döntéshozók kezében, és persze itt van az európai év ügye is. Rendelkezésünkre állnak az eszközök, de újton újra arra kell emlékeztetnünk magunkat, hogy a jogokat individualizálni kell az egészségbiztosítást meg kell teremteni, és a nők függenek ebben, függőek ebben a rendszerben, és az állam nem szabad, hogy a partnert vagy a férjet tekintse egyenrangú partnernek, illetve a nőt egyenrangú partnernek tekintse. Lássuk az utolsó fóliámat. Ma az üzenetet többször megfogalmazták többen, hogy a szegénységnek női arca van a nők marginalizálódnak a gazdasági szempontból. Mit lehet tehát tenni? Beszéltem az alapokokról, és újton újra beszélhetünk erről. A, azonban az előző szlájdon megmutatott eszközökből egy valami hiányzott. Sok eszközzel rendelkezünk, van, aki ezt mondja elég, van, aki ezt mondja nem elég, ám politikai elkötelezettséget nem látok. 1957-ben mondták először az azonos fizetés elvét ki, és azóta itt tartunk. Tehát sok dokumentumunk hozzáférhető, egy hosszú lista, ajánlás listát meg tudnék fogalmazni, de ezeket a dokumentumaimban megtalálhatják. Egyetlen valamit mond, dolgot szeretnék még valamit mondani. Vannak, akik azt mondanák, hogy a nők szegények a világban de persze erre azt lehet mondani, hogy honnan szerzed a statisztikai adatokat. Ugyanakkor kétséget kizáróan megállapítható, hogy a szegénységben lévő nők sok helyzet, sok hátrányjal rendelkeznek a férfiakkal összehasonlítva, sokkal nehezebb helyzetben vannak. Hosszabban dolgoznak, mind a produktív, mind a reproduktív tevékenységben, és mégis kevesebbet keresnek lehetőségük, hogy a szegénységből kimásszanak, szinte el van zárva kulturális és munkaerőpiaci okoknál fogva, és a neoliberális gazdasági környezet még megnehezíti a helyzetüket. Ezen oknál fogva a szegénység krónikus a nők körében is, átmeneti a férfiak, férfiak körében. Tehát, hogyha egy üzenetet fogalmazhatok meg az Európai Női Lobby nevében, akkor ez a következő volna. A, ember, a nők emberi jogai és az ő helyzetbe hozásuk jelentik a szegénység elleni harc legfőbb elemét. A politikai elkötelezettségre van szükség, ez mindennek az alapja. Köszönöm. Vám tak, Mrs Vassiliadov. Stort Köszönöm szépen, Vasziliádú asszony. Nagyon köszönöm önnek ezt a nagyon világos, jól érthető előadást, tájékoztatást. Most ismét megadom a lehetőséget képviselő társaimnak, hogy szóljanak. Először Barbe, Barbara Matré kap szót, aki árnyék jelentés tevő az Európai Néppárt részéről. Parancsoljon! Le küzdhetjük a szegénységet. Ez volt a mottója egy New Yorkban néhány nappal ezelőtt megtartott ENSZ konferenciának, ahol megerősítették a milleniumi célokat. Az első cél, a legfontosabb a szegénység, az égség elleni küzdelem, de ugyanilyen fontos a nők, az anyák egészsége, a gyermekhalálozás elleni fellépés, a szörnyű betegségek elleni fellépés, a fenntarthatóság biztosítása a környezetvédelemben. 200 ország azonosul ezekkel a célokkal, amelyeket 2015-re kell elérni. Az ENSZ konferenciával kapcsolatban még adós se vagyok azzal, hogy elmondjam, az EU tagállama is egyetértenek ezekkel a célokkal, a globális ENSZ célokkal. A konferencia, a New konferencia után nekünk is elkötelezetten ezekért a célok megvalósításáért kell küzdenünk, és ezek közül a legfontosabb a szegénység jelentős csökkentése. A 2020-as stratégiával is az EU ezeket a célokat követi. Öt évünk van még arra, hogy a milleniumi célok teljesüljenek, és el kell döntenünk, hogy milyen stratégiával tudunk legnagyobb eséllyel megoldást találni. Tudjuk, hogy a szegénység erőszakot eredményez, diszkriminációt okoz. Éppen ezért az a feladatunk, hogy olyan politikákat, szabályokat teremtsük meg, amelyek védik a nőket, védik a nők társadalmi státuszát, védik különösen a bevándorló nőket, akik egyre sebezhetőbbek, egyre inkább segítségre szorulnak, ugyanúgy, mint a gyermeküket egyedül levelő nők, akik nagyon nehezen találnak munkát, és szegényednek, mert csak részmunkaidőben tudnak dolgozni. Azután gondolnunk kell azokra a nőkre, akik nem kapnak kielégítő mértékű egészségügyi ellátást. A gazdasági válság közepette most nem fejlődő országokban élő nők problémáiról beszélünk, hanem itt Európában élő nőkről. Ma azokról a nőkről beszélünk, akiket kizsákmányolnak, akik nem látják biztosítva a jövőjüket, mert nem tudják, hogy mi lesz holnap egy hangot kell adnunk ezeknek a nőknek a szájába, hogy hallathassák a hangjukat. Be kell vonnunk ebbe a munkába a civil szervezeteket, különböző szervezeteket, szövetségeket, kutatóközpontokat, kutatóintézeteket, egyetemeket el kell mondanunk, hogy lehetővé kell tennünk ezen nők számára, hogy elmondhassák, beszámolassanak a problémáikról. Legyen egy ingyenesen hívható zöld szám, ahol valamilyen segítséget kapnak. Ezt pedig úgy kell megszervezni, hogy minden nyelven elmondhassák a gondjaikat ezek a nők mindegyik tagállama, máskülönben értelmetlen lenne egy ilyen ingyenesen hívható telefonszám. Beszélnünk kell az idős nők eh, problémájáról, és eh, arról, hogy eh, kell, hogy legyenek ingyenes, vagy nagyon olcsó egészségügyi szolgáltatások, vagy otthoni ápolást biztosító szolgáltatások. A legidősebbekkel, a legszegényebbekkel kiemelten foglalkoznunk. Munkahelyet kell teremteni a nők, különösen a fiatal nők számára, de persze az idős nőkre is gondolnunk kell. Végezetül még azt mondanám, hogy rendkívül lényeges az ingyenes jogi tanácsadás biztosítása a nehéz helyzetben lévő nők számára meg kell akadályozni azt, hogy adósságba verjék magukat a nők, mert például ügyvédet kell megfizetniük, ha jogtalanul elbocsájtották, vagy ha fizikai vagy lelki erőszakot alkalmaztak ellene a családon belül, vagy azon kívül. És még egy dolgot szeretnék kiemelni. Segít segíteni kell azokat a nőket, akiket, akik gyermekeket vagy időseket gondoznak. És Európában mindenképpen foglalkoznunk kell azzal a kérdéssel, hogy létre kellene hozni egy új ombudsmani posztot a bevándorlók számára. Tehát szükségünk van egy a bevándorlók problémáival kiemelten foglalkozó ombudsmanra intézményben és el kell ismernünk azt, hogy a nők a e, társadalom gerincét alkotják, ugyanúgy, ahol az egész világon a család gondja és az ő vállukon nyugszanak. Köszönöm szépen, és most Figueredo képviselő asszonynak adom meg a szót, aki ugyanígy jelentéstevő ebben a témakörben, és a GUE frakció tagja. Parancsoljon, Figyelédó asszony. Köszönöm, elnök asszony. Valóban már elég későre jár az idő, ezért megpróbálok csak három kérdéssel foglalkozni, lehetőleg röviden. Először is az európai, a szegénység elleni küzdelem európai éve a 2010-es év. Megpróbáljuk eh, jobban láthatóvá tenni ezt a lépésünket, ezt az akciót, amivel megpróbálunk eh, a eh, szociális integráció érdekében valamit tenni, és a szegénység leküzdése érdekében minél többet tenni. Az én jelentésemet már Strasbourgban megvitattuk, és október 20-án lesz róla a szavazása plenáris ülésem. Még néhány kérdést ebben az összefüggésben hadd vessek fel. Természetesen lesz olyan kérdés, amiről az előttem szólók már beszéltek, és ezért ismétlésekbe is bocsátkozom, de fontos, hogy elmondjuk akár többször is ilyen ezeket a kérdéseket. A finn vendégünk beszélt egy rendkívül fontos szempontról, amit figyelembe kell vennünk a szegénység elleni küzdelem során. Ez pedig a következő, hogyha a globális politikának nem szentelünk elég figyelmet, akkor a 2010-es év véget ér, a szegénység elleni küzdelem véget ér, és ezt követően is annyi szegény lesz az Európai Unióban, mint soha korábban, holott a 2010-es év ugye a szegénység elleni küzdelem éve soha nem ismert, korábban nem ismert számokat kell, számokkal szembesülünk majd 2011-ben. 2008-ban már látszódott ez a tendencia, hogy mélyül a szegénység, egyre több a szegény ember. És időközben az a helyzet egyre több országban, hogy valóban drámaivá vált a szegénységgel kapcsolatos helyzet. És az év végén a legmagasabb korábban soha nem tapasztalt számra fog nőni azoknak a száma, akik valóban szegénységben élnek. Mi okozta ezt? az Európai Unió olyan úgy politizált, ami nem vette figyelembe, hogy ez a helyzet, tehát hogy a szegénység nem csak nem, hogy nem csökken, hanem inkább nő, és egyre több a szegény ember. A stabilitási paktum szabályairól vagy szabályait arra használja a tanács és a bizottság, hogy további megszorításokat követelnek a tagállamoktól. Itt elsősorban a takarékosságra helyezik a hangsúlyt, és mindig a közszférát érintik a megszorító takarékosság intézkedések. Ennek következtében is egyre mélyül a szakadék a szegények és a gazdagok között, egyre több lesz a szegény, egyre több lesz a diszkrimináció. És az elmúlt tizedek legdrámaibb, legrosszabb helyzete fog bekövetkezni. Éppen ez volt a cél, amikor az idei évet a szegénység elleni küzdelem évévé tettük. És ha most azt mondjuk, hogy az Európai Unióban kell, hogy legyen egy szociális dimenzió, akkor meg kell változtatni a globális politikát. Ezt a kérdést kell kiemelten kezelni. Máskülönben megmaradunk az üres szavaknál, amelyeket nem követnek eh, tettek. Eh, itt a neoliberális eh, politika, stabilitás és növekedési paktum, a liberalizáció, a munkanélküliség, ezeket a történeteket nagyon jól ismerjük, azt hiszem, hogy erről már nem is kell semmit mondanom. Ebben az összefüggésben ebben a helyzetben a bizottság, a tagállamok, a tanács döntéseket kell, hogy hozzanak. El kell, hogy döntsék, hátramenetbe kapcsolnak, vagy pedig képesek felvállalni a következményeket, hogyha tovább mélyül és nehezedik a helyzet, hogyha nő a szociális feszültség, és elveszíti az EU a hitelességét, hogyha arra gondolunk, hogy milyen javaslatok születtek korábban a gazdasági és szociális kohézió erősítésével kapcsolatban. Erről szól tehát ez a jelentés nagy vonalakban, és emellett még hadd hívjam fel a figyelmüket arra, hogy nagyon fontos olyan munkahelyeket teremteni, amelyek bizonyos jogokat is megtestesítenek. Egyre több az olyan nő, aki nem tud egyszerűen kiszabadulni a szegénység szorításából, és olyan rossz munkahelyeken foglalkoztatják őket, ahol semmilyen joga nincsen, ahol megfosztják a jogaitól. Ezért fontos a tisztességes fizetéssel, együtt járó rendes, és nem ezek a különböző szokatlan új foglalkoztatási formák előtérbe helyezése. És garantálni kell a minimális jövedelmet azok számára, akiknek nincs más lehetőségük a megélhetésük biztosítására. Ez kell, hogy a e, politika előterébe kerüljön, egy minimális jövedelmet kell biztosítani a szegénység küszöbén élők számára. Az elnök azt, hogy félbeszakítja Figueredo képviselőt. Nagyon köszönöm. Most pedig Megadom a szót a bizottság képviselőjének. Parasz Kédrasz asszony parancsoljon. Brief. Köszönöm, rövid leszek. Szeretném kiemelni bizonyos aspektusait az elhangzottaknak. Először is, ahogy már említettem, a szociális jogok alanyi jogúvá tétele az valami olyasmi, amelyet már 15 évvel ezelőtt a bizottság kezdeményezett, de aztán elhagyta ezt a gondolatot. Úgy gondoljuk, hogy elérkezett az ideje, hogy visszatérjünk erre a ö, megfontolásra. Ugyanakkor egy konferencia múlt pénteken az európai szegénység elleni hálózat által megszervezésre került, a minimum E, egyéni jogon járó e, jövedelem témakörében. Itt a gyermekek, az e, munka, munka korú személyekre utaltunk, de az időseket sem felejtettük el ezen konferencián a tagállamok körbejárták-e kérdést, a szegénység és a társadalmi kirekesztettség szorosan összefüggő témák. Itt nem csak szegénységi célokról van szó, hanem a szegénység és a, mm, a kirekesztettség elleni célokat fogalmazzuk meg, és maga a hálózat sem csak a szegénységgel foglalkozik, hanem a társadalmi kirekesztettséggel is. Ezen két tematika szorosan összefüggnek a diszkrimináció ellenes fellépéssel, és az új szerződés lehetősé teszi azt számunkra, hogy kiterjesszük, és tovább ö, bővítsük még ismereteinket e témákkal kapcsolatban. Ami az erőszak és az emberkereskedelem témáját illeti, megint csak el kell, hogy mondjam, hogy igen elkötelezett híve vagyok annak, hogy ezen kérdéseket a szociális kirekesztettség és a szegénység elleni küzdelem témájába fölvegyük, de megint csak azt kell mondanom, hogy még eddig ez nem történt meg. Ami a barcelonai cél, célt illeti a gyermekgondozásról, nincs még megfelelő számú gyermekgondozási hely sem, és a minősége sem megfelelő ezen óvodáknak, bölcsödéknek. És a szociális befogadási progress program is próbálja felkarolni ezen gyermekgondozási kérdést az új gender equality stratégiában, majd kiterjesztjük mindezt az olyan politikákra is, amelyek az idős emberek gondozását, ápolását fedi le. Mi mást is mondhatnék még? természetesen egy új szegénységi és szociális kirekesztettségi platform munkaprogramjában a mainstreaming megvalósul majd e kérdéskörökben a leginkább kitett ö, ö, csoportok között is, női csoportok között is, a csonka családok, élénálló anyák, a migránsok, a romák és az idős nők találhatók. Egyelőre ennyit szerettem volna elmondani. Remélem, hogy a bizottság képes lesz a lehetőleg hatékonyabban megválaszolni minden olyan kérdésre, amelyet ma felvetettünk. Köszönöm szépen. Most pedig megnyitom a kérdésekre, az eszmecsere fórumát. Nekem magamnak is van néhány megjegyzésem az előadókhoz. Most talán az az érzésünk, a benyomásunk, hogy a tolerancia hiányát tapasztaljuk kollégák részéről, ez valahol természetes is, mert számos vendégünk utalt arra, amit ma ugye megvitattunk, és számos évben már hosszú évek során vitatjuk ugyanazt és ugyanazt a témát. Mi hiányzik ebből? Az, hogy kézzelfogható lépéseket ö, tapasztaljunk a valóság síkján. Hát mi is történik a szegénységgel? Azt gondolom, hogy elnőjesedik a szegénység. És ez igen súlyos megállapítás. A második vita fórumon olyan intézkedésekről és bevált gyakorlatokról beszéltünk, amiket ugye meghallgattunk. Néha eltűnődöm azon, hogy vajon miért van az, hogy nem gyakrabban ö, vizsgáljuk meg az egyes tagállamaink valóban bevált gyakorlatait. Miért? És miért nem alkalmazzuk ezen bevált nemzeti gyakorlatokat EU szinten is? Sokkal inkább ki kellene aknáznunk ezen gyakorlatok jó példáit beszéltünk, a különböző szociális védelmi rendszerek alanyi jogon való ö, járásáról. Az individualizált megoldásról. Hát ki szeretném hangsúlyozni azt, hogy Svédországban a legnagyobb előrelépés, amelyet a nemi egyenlőség szintjén elértünk, az az 50-es években történt, amikor alanyi jogon járó adópolitikát vezettünk be, és bizony így a nőknek lehetőségük nyílt arra, hogy keressenek és adófizetőkké váljanak egyéni jogon, alanyi jogon járó nyugdíj és szociális jogosultságokhoz jutottak. Újra ki akartam tehát hangsúlyozni ezen alanyi jogon járó lehetőség megteremtését, milyen fontos ez. Sokat beszéltünk arról a jogról, amely járna mindenkinek a munkához, a foglalkoztatáshoz, de legyünk abban végre biztosak, hogy nem csak papíron jár ez a jog mindenkinek, hanem valóban létező jogról kell, hogy beszéljünk. A munkához joga van mindenkinek. Igen, megfelelő gyermekgondozási rendszerekre is szükségünk van. Az idősek ápolását is meg kell oldanunk. Sokszor a nők végzik ezen feladatokat. A legjobb gyakorlatok, bevált gyakorlatok tára ismert, és ne felejtsük el az alul fizetett vagy egyáltalán meg nem fizetett munkát sem. Számos olyan gondolatra kell fókuszálnunk, amelyek szintjén specifikus intézkedések foganatosítására van szükség, és az Európai Parlament a Figereidó jelentésben számos javaslatot tett, amely abban segíthet minket, hogy tovább lépjünk a szegénység csökkentésének terén nem csak gazdasági szegénységről van itt szó, hanem egy olyan szegénységről, amely megfosztja a nőket attól, hogy valóban részét képezhessék a társadalomnak. A nők kockázatnak vannak kitéve, hogy visszaélnek velük, szexuálisan zaklatják és kizsákmányolják őket. Nagyon remélem, hogy a jelentéstevővel együtt ténylegesen konkrét javaslatokkal állhatunk elő, eljött az ideje annak, hogy a szavakból tettek legyenek. Igen, kérem. Eh, I am surprised that here in... Meg vagyok lepve, hogy egy ilyen fontos kérdés taglaló meghallgatáson csak egy férfi van a hallgatóság körül, körében. Úgy hiszem, hogy vannak férfiak, akiket igazán érdekel az, hogy hogyan lehet eh, a nőket igazán elégedetté tenni és teljes joghoz juttatni. Három fiunk és három lányunk van a feleségemmel, és eh, a a feleségem azt mondta, nézd Mário, hogy viselkedsz a lányaiddal, hiszen ahogy viselkedsz velük, úgy fogják majd a férfiakat kezelni, a fiúbarátokat és a férjeiket is esetleg. Így tettem ezt, soha nem ütöttem meg sem fiamat, sem gyerekemet, nem abuzáltam, nem inzultáltam őket, nem emeltem meg a hangomat, sem a kezemet, nem is ironizáltam velük, és ennek megfelelően fejlődtek, szárba szökkentek ezek a gyermekek, és most a hármójuknak 11 gyermeke van már most, és bírják férjeik respektusát. Egyszerűen a férfiakat is be kell vonni ebbe a munkába, hiszen az okokhoz hozzá kellene még tenni az kábítószerfüggőséget, az alkoholizmust és a promiszkuitást. Ami pedig az elhagyott anyákat illeti, minden egyes egyedül nevelő gyermekét egyedül nevelő anya mögött ott van egy boldogtalan férfi, és talán még boldogtalan, mint ő maga. Hát köszönöm szépen. Igazán köszönöm ezeket az észrevételeket. Csak egy kérdést szeretnék önnek feltenni. honnan jön, Horvátországból jövök, Zágrából, és a horvátországi központ vezetői, igazgatói vagyunk, ahol a család segít, ez egy család központ, ahol a családot támogatjuk. Köszönöm szépen. Úgy hiszem, hogy most meghallgathatjuk, a, miután meghallgattuk a vitaban résztvevők véleményét. Itt eljött az ideje annak, hogy más véleményt is meghallgassuk. Illetve hallhattuk hallottunk arról is, hogy néha erős, határozott nők is megjelennek a társadalomban. Örülök, hogy ön egy ilyen esetről számolt be. Kérje meg valaki a szót, mielőtt megadnám a vita résztvevőinek a szót. Rendben van. Akkor megadom a pódium beszélgetés résztvevőinek a szót, majd a jelentéstevő asszonynak parancsoljanak. Well, first of all, I would... Nos, először is hangsúlyozni szeretném, hogy Mennyiben számítanak a mi tagjaink önökre, a parlamentre ebben az ügyben? Hiszen a hálózatunkban sok férfi is van, és mind elkötelezettjei ezeknek az elvárásoknak, és igyekszenek mindent megtenni a nők jól létéért, legyen szó feleségről, leánygyermekről, vagy csak egy nőről, hiszen emberi jognak tekintik ezeket a jogokat. Már nem kellene ezekről a kérdésekről vitázni, de bizony még mindig kell, és a krízis csak meghosszabbította a megoldások megtalálásának útját. Minden megoldás célra vezető kell, hogy legyen, de ne feledjük, hogy különösen az idős nők számára a nyugdíj az egyetlen bevétel, tehát nem lehet a nyugdíjbevételeket csökkenteni, illetve hogyha mm, nem jutnak kellő nyugdíjhoz hozzá, akkor valami más bevételt kell biztosítani számukra. Nagyon nagyra értékeltem, hogy az Európai Bizottság figyelembe veszi a gyermekápolás és az idősek ápolásának igényét, de bizony, amit egy-két országban hallunk, az igen aggasztó, jelesül, hogy a helyhatóságok nem tudnak megfelelni a rájuk háruló feladatoknak, csökken a bevételük, és ez a terület szenvedi meg mindennek a kárát. Nagyon rossz hatással, kihatással lesz ez a munkavállaló nők életére is, de különösképpen az idős nők életére is. Köszönöm szépen. Tack Mrs. Parents och eh, då vill jag ge ordet till... Köszönöm szépen. Kohúr, parancsoljon. Két észrevételem volna. Egyetértek Figurédo asszony észrevételeivel. Talán azt mondhatnánk, hogy a legjobb megoldás az a, a szegénység elleni évben az lehet, hogy az a legjobb eredménye, hogy megjelent a szegénység csökkentésének célja a 2020-as stratégiában. Nem függ ez közvetlenül össze ez a két dolog, de a szegénység elleni év nélkül a 2020-as stratégiában sem jelent volna meg ez a becsvágyó cél. Mi több, még erősebben, határozottabban fogalmazhatnék. A saját kabinet programomban a mi kormányunk programjában Mm, nem szerepeltek komoly szegénységcsökkentési célok idáig, ám ez a stratégia a saját tagállami parlamentünket olyan, olyan helyzetbe hoztam, hogy lépnie kellett, és komolyan fontolóra kellett vennie a kormánynak és a parlamentnek, hogy mit lehet tenni a cél elérése érdekében. Aztán a számadatokról még néhány észrevételem volna. Kicsikét aggasztanak a nemzeti reformprogramok, melyeket hirtelenkedve hoznak, elsietve hoznak, és ezek nem eléggé megalapozottak, nem eléggé kitekintőek, és nem hiszem, hogy ezzel el lehet érni a 2020-as stratégia céljait. Azt remélném, hogy a bizottság és a tanács több időt ad majd arra, hogy ezeket a szakpolitikai célkitűzéseket jobban fogalmazzák meg, hogy ne ilyen kedve, ilyen sietve fogalmazzák meg ezeket a célokat. Ez lett volna két észrevételem. Köszönöm szépen. Vasiliádó asszony. hogy az egyes politikai lépések eredményeit kihangsúlyozzák, de ezek nem átfogók. És ez vonatkozik azokra a célokra, hogy a nők 75%-át foglalkoztatni kell. Hát a számadatok néha nagyon kevés információt tartalmaznak, vagy elsietett eredményekre vezetnek, ha csak nem világos célkitűzések elérjünk és specifikusan definiáljuk őket máskülönben fennáll a veszélye annak, hogy pontatlanok leszünk és nem érjük el a célokat. Egyetért, örülök annak, hogy Anszofitval egyetértve örülök annak, hogy a bizottság a idősek ápolásával és a gyermekápolással is foglalkozik. Lássuk meg, hogy merre jutnak tovább, és reméljük, hogy előrelépéseket tesznek. Végezetül pedig. A férfiak részvételéről beszélt az egyik felszólaló, és ezt nagyon üdvözölnénk mi is. Fantasztikus van, hogyha több férfi volna itt a teremben, de sajnos nincsenek, és ez beszédes a, a hiányuk. Ám ön egy érdekes példáról beszélt, arról, hogy férfiak és nők hogyan szocializálják gyermeküket pozitív, konstruktív módon. Ugyanakkor sajnos, ahogy növekszünk, felnővünk, megtapasztaljuk, hogy a család néha egy eh, a béke kikötője, de nem mindig. És <clears throat> ugyanakkor látjuk, hogy a társadalom nem tükrözi le a békés és egyenlő család viszonyait továbbra sem. Tehát nagyon szép volna, hogyha ezen erőfeszítésünk során ezeket a hiányosságokat is meg tudnák haladni, ki tudnák küszöbölni. Igen, parancsoljon a bizottság csak valamit világosra szeretnék tenni. Az individualizációs kérés egy olyan személyes kérés, ami egy olyan személytől tőlem származik, aki az nemek közötti egyenlőség ügyét dolgozott sok éven keresztül, és mint egy kérem az Európai Parlament képviselőit, hogy vegyék ezt be a jelentéstervezetbe még egyszer mondom, ez egy olyan kérés, egy olyan megkeresés, egy olyan óhaj, amelyet talán megjeleníthetnek a jelentéstervezetben, de nem akarom, hogy félreértsenek, távol legyen. Ö, nem ebből, ebédi pozícióban mondtam ezt. Köszönjük szépen. Úgy hiszem, hogy igenis a kollégák figyelembe veszik ezeket a kihívásokat, hogy ilyen módon dolgozzanak individualizáltan. Most pedig megadom Plumba asszonynak a szót parancsolja. Thank you very much, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a vitában, és köszönöm azt, hogy javaslatokat, nagyon jó javaslatokat mondtak el. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy raportőr lehettem, nagyon jó tímet szeretnék a munkatársaimmal alkotni, és reméljük, hogy a milléniumi célokat eh, sikerül majd teljesíteni. Hogyha valóban azt akarjuk, hogy eh, Európa versenyképes legyen, olyan Európát akarunk hozni, ami egy, egyenlő jogot biztosít mindenkinek, és egyenrangúnak kezel minden polgárát. Nos, ha ezt akarjuk, akkor nekünk parlamenti képviselőknek, akik 500 millió európai polgárt képviselünk, hatalmas feladataink vannak, és elszámolással találkozunk a választópolgárainknak, pragmatikus munkát várnak tőlünk. Ma bebizonyosodott, hogy nagyon nehéz feladatok előtt állunk, a helyzet különösen Kelet-Európában nagyon nehéz. Azt látjuk, hogy egyre több nő ér szegénységben, és súlyosodik az idősek eh, problémája is. Eh, itt eh, ezt már sokan elmondták előttem is és valóban a szegénység nagyon szorosan összefügg az úgynevezett gender dimenzióval, tehát azzal, hogy valaki férfi vagy nő. Szeretnénk a szociális partnerekkel is elmélyíteni a párbeszédet, és önökkel is, valamint az NGO-kkal, a civil szervezetekkel. A párbeszédnek kell prioritást adnunk, és a lehető legjobb megoldásokat kell megtalálnunk, ezzel tartozunk a választópolgárainknak. Köszönöm a bizottság képviselőinek is, hogy eljött, és itt volt. Reméljük, hogy intézményi szinten jó megállapodás születik, hogyha az intézmények által kitűzött célokat el akarjuk érni. Mindenképpen figyelembe fogom venni, amit ma elhangzott, megszívlelem az elhangzott javaslatokat, és az Európai Parlament foglalkoztatási szakbizottságában eh, éppen nemrég tartottam egy eh, beszámolót, eh, módosító indítványokat nyújtottam be egy foglalkoztatási témájú jelentéshez. Szeretnék önökkel együttműködve a kollégákkal, az Európai Bizottsággal, a szociális partnerekkel és civil szervezetekkel együtt működve olyan intézkedéseket elősegíteni, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a nők helyzete javuljon, hogy a nők munkán találjanak, hogy csökkenjen a pay gap, a fizetések közti különbség. Gyakran beszélünk erről, sok kampány zajlott, de most konkrét intézkedésekre van szükség, amelyek valóban elvezetnek ahhoz, hogy megszűnik vagy csökken, szűkül ez a szakadék. A saját frakciómban, a szocialista frakcióban beszéltünk arról, hogy mit lehetne tenni a nyugdíjasok érdekében, milyen fellépésekre lenne szükség. A tagállamoknak új stratégiát kell kidolgozni, hogy fenntarthatóak legyenek a nyugdíjrendszerek. Romániában például nagyon sok olyan nő él, akik hogyha egy szintre hozzák a nők és a férfiak számára a nyugdíjkorhatárt, nos, ebben az esetben ezek a nők már csak két és fél évvel fognak tovább élni, mint a férfiak. Meg kell néznünk a tagállamokban, milyen adatok vannak, és figyelembe kell venni a sajátosságokat. Nem tudom, hallottak-e arról, hogy milyen csalás történt Romániában a választás, illetve a szavazáskor. A, azt hiszem, hogy elmondhatjuk, Bulgária és Románia, a két kelet-európai ország, amely különösen sokat küzd etnikai kisebbségek kell, gondoljunk csak a romák problémájára. Tehát ezeket az újságokat sújtja legjobban a gazdasági válság és A munkaerőpiaci helyzet, azután fenntartható nyugdíjrendszer, a család és a munka összeegyeztethetőségének a kérdése. Ezekről a kérdésekről beszéltünk, és ezekről kell egyre többet beszélnünk, fenntarthatóvá kell tennünk a szociális szolgáltatásokat, és az idősek számára is biztosítani kell, hogy hozzáférjenek a segítséghez, a szolgáltatásokhoz hogyha idős családokban csak egy kereső van, akkor elkerülhetetlen, hogy nehéz anyagi helyzetbe kerülnek. Különösen oda kell figyelni a hátrány, almozott a hátrányos helyzetű csoportokra, nők, fogyatékkal élő gyermeket nevelve, azután a migráns nők, ők több szempontból is nehéz helyzetben vannak. Megfelelő, elég figyelmet kell, hogy szenteljünk ezeknek a csoportoknak is a jelentésben. Hatékonyan akarunk fellépni a szegénység ellen, a kirekesztés ellen, a szegénység sokszor akár még ember kereskedelembe torkolhat, és küzdünk a minimál bérért. A kollégáim, az egyik kollégám említette ezt a fontos kérdést, és nagyon gyakran beszélünk erről, de remélem, hogy most már megszületnek az ebbe az irányba mutató politikai döntések is. Nagyon jó gondolat volt az individualizálás, tehát a jogok, a szociális jogok egyénesi, egyénes viabile să se implementeze individualizálása valóban meg vagyok győződve arról, hogy a szükséges finanszírozást, a forrásokat biztosítani kell, és itt fordulok a bizottsághoz támogatásért. Kérem, hogy a bizottság segítsen kidolgozni megfelelő költségvetési javaslatokat, amelyek lehetővé teszik azt, hogy megvalósítsuk a céljainkat, és megoldjuk a E, nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos e, problémákat. Tehát a bizottság vegye figyelembe ezeket a feladatokat, amikor majd a költségvetésről megszületik a döntés. Én megpróbáltam röviden e, összefoglalni azt, ami felmerült a vita során, és szeretnék még utalni a munkahelyi biztonság irányelvre, valamint a szülési szabadság irányelvre, amit remélem, hogy a parlament jóvá fog hagyni. Gondoskodnunk kell arról, hogy ne büntessük a nőket, amikor gyermeket szülnek szembesülnünk kell az öregedés problémájával Európában. Ezért mindenképpen e, erre a demográfiai kihívásra is valamilyen választ kell találnunk, hiszen egyrészt öregszik a társadalom, másrészt megbüntetjük a nőket, hogyha gyermeket szülnek, a jövedelmüknek csak 60 vagy 70 százaléket kapják meg, tehát mindenképpen hátrányosabb helyzetbe kerülnek. Azt szeretném, hogyha a nemek közötti egyenlőség politikája konkrét tényekre, számokra alapodna, és hogyha a mentalitásunkban is változás következne be. Végezetül, talán ez lesz az utolsó következtetésem, még azt szeretném mondani, hogy szeretnénk, nagyon határozottan szeretnénk partnerekkel együttműködni, proaktív megközelítést szeretnénk itt az Európai Parlamentben és a bizottságnál is, a szociális partnerekkel, minden lehetséges partnerrel együtt kívánunk működni. Én igazi team player vagyok, igazi csapatjátékos vagyok, minden megoldás, minden javaslat érdekel. Biztos vagyok abban, hogy az Európai Bizottsággal is, és minden érintettel nagyon jól fogunk tudni együttműködni. Köszönöm mindenkinek, hogy eljött és itt volt. Nagyon köszönöm, Plam úr asszony. Meg vagyok győződve arról, hogy nagyon jó lesz az együttműködés, és biztos vagyok abban is, hogy további lépéseket teszünk majd, és megvalósítjuk a céljainkat. A meghallgatás előtt volt ugye néhány technikai probléma, de ezeket sikerült megoldanunk. Szeretnék most köszönetet mondani mindenek előtt a pódiumvita előadóinak, azután a bizottság képviselőjének, minden képviselőtársamnak, és mindenkinek, aki részt vett a mai meghallgatáson. Természetesen a titkárságnak és a tolmácsoknak is köszönöm a munkáját.